Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt, kedves kollégák, köszöntök mindenkit. Az elmúlt héten Kanadában jártunk, és az ICAO-val a légi közlekedés biztonságáról beszélgettünk és nem sokkal az ülés vége előtt tudtuk meg, hogy a 320-as számú Párizs-Kairó járat lezuhant, és 66 ember veszítette életét. Természetesen részvételt szeretnénk nyilvánítani az áldozatokkal, családjaikkal, és egy perces néma adózunk nekik. Vielen Dank. Zunächst mal a koordinátorok ülésének határozatait önök már megkapták. Hogyha ma 12.30-ig eh, nem érkezik ellenvetés, akkor ezeket a határozatokat eh, elfogadottnak tekintjük. 8-as napi rendre térünk eh, át, ez az eaz vonatkozó rendelet. Az elmúlt év decemberében Bulc biztos asszony bemutatta a légi csomagot márciusban, a rendelettervezetet benyújtotta, illetve bemutatta a bizottság az EASA-ról. Marian Jean-Marinescu az eltelt időben pedig kidolgozta saját jelentését a témét. A jelentéstevő és az enyik jelentéstevő kérésére a drónok témájában több szakértőt is meghívtunk a mai napra, akik közvetlenül a jelentős bemutatása után szólnak majd. Thomas Midberger a European Cockpit Szövetkezetről, Juka Hannul a Finn Légibiztonsági Szervezetről, a szervezettől érkezett Erik Szivel, Járusz képviseletében sajnos az utolsó pillanatban egészségügyi okok miatt le kellett, hogy mondja látogatását. E, Luke Tugát e, az ELZE e képviseletében jelezte, hogy el tud jönni a mai ülésünkre, és a szakbizottság nevében üdvözlöm még egyszer a szakértőket, örülünk, hogy itt vannak a jelentéstevőnek, Marian Jean marinescu adom meg a szót, majd a vendégeinknek. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is köszönöm az eddigi együttműködést a kollégákkal, az enyék jelentéstevőkkel, már volt egy ülésünk, egy egyeztetésünk, és két hét múlva újból találkozunk. Azt gondolom, hogy ez egy jó jelentés, jó bizottsági e, javaslat, és azt gondolom, hogy az EASA tevékenységeit ezt pozitívan e, erősíteni, különösen bizonyos tevékenységeket. Néhány szót szeretnék szólni a rendeletben bizonyos új rendelkezésekről, ami a biztonság kérdését illeti. Az EASA szerepét jónak tartom, ami a biztonságot illeti, de csak olyan biztonsági kérdésekben, amelyek például a kiberbiztonságot érintik, például a drónok, amelyek a biztonsághoz kapcsolódnak, a környezetvédelemhez, a kibocsátáshoz. Azt gondolom, hogy az elszállt ezekbe a területekbe is be lehetne kapcsolni. Az ICAO rendelkezéseit figyelembe véve, ami a ami a földi kiszolgálást illeti, úgy gondolom, hogy ez egy jó lépés előre, hiszen mindez a, repterek tevékenységét is bővíti, ami pedig a költségvetést illeti. A költségek is így megtérülnek részben, és az Eurocontrol bizonyos tevékenységeit is elláthatja az ÁZA. Néhány módosító érkezett a konfliktusos kérdésekről. Azt gondolom, a konfliktusos zónákról az ezet ebbe jobban be kell vonni, ami a tényleges időben történő adatrögzítést illeti a járatokkal kapcsolatban. Ez azt jelenti, Eh, hogy ezeket eh, a földi kiszolgálás felé közvetíteni kell, eh, rögzíteni, azért, hogy ezek elérhetőek legyenek, például a baleseteknél. A drónok az egyik legnagyobb kihívást jelentik a jövőre nézve általában, különösen ami a közlekedés biztonságot, biztonságát illeti. Éppen ezért javasoltam hogy szervezzük meg a mai találkozót. Azt gondolom, hogy a rendeletben eh, több dolgot kell megemlítenünk a drónokról, és nem csak a, eh, eh, bizottsági delegált jogi aktusokat kell figyelembe venni, és bizonyos alapvető elképzelésekről dönteni kell, például az azonosítás, a regisztráció, a geofencing, tehát a rendeletben ezeknek helye kell, hogy legyen. Éppen ezért várom a szakértők véleményét is ezekhez a témákhoz kapcsolódóan. Köszönöm szépen. Akkor most először Thomas Mildenbergernek adom meg a szót a European Cockpit Association-től. Kedves elnök úr, előadó úr, üdvözlöm a bizottság tagjait is. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a szakmai véleményemet elmondhatom ma. Különösen a drónokról szeretnék beszélni. Captain on Airbus aircraft. Airbus eh, repülőgépe kapitánya vagyok, globális eh, hálózaton eh, vagyok pilóta, és az European Cockpit Association munkacsoportjának elnöke is vagyok, illetve az ICAO vonatkozó bizottságát elnököm Montrealban. Mivel nincsen túl sok időm, három fő témáról szeretnék beszélni. Ezeket nagyon fontosnak tartom a drónok biztonságos üzemeltetése érdekében, a légtérben, fejünk fölött sokszor látunk ilyen járműveket. Először is a szabályok foganatosítása, másodszor, hogy drón pilóta engedélyre van szükség, harmadszor pedig a technikai teljesítménykorlátozások a drónok számára. Ezek lesznek a fő témáim. A drónok kopogtatnak az ajtónkon, és maradni is fognak. Már most is működnek, gyakran úgy repülnek, hogy megfelelő szabályok ezt nem szabályozzák. A drónok biztonságos üzemeltetése mindenkinek érdeke, a nagy közönségé, a repülés szakmájé, illetve a drón iparágé is. Nagyon sok agályt eh, kell megvizsgálnunk a kockázat alapú szabályok kidolgozása során. Ez egy új módszertan a drónok területén, amely a légiközlekedésnek egy teljesen új és még eh, nem eh, próbára nem tett ágazata. Vannak az úgynevezett nyílt kategóriás drónok az ELSA javaslata szerint, ezek a nyílt kategóriás, alacsony kockázatú drónok a repülési hatóság felügyelete nélkül repülhetnek, akár 25 kg lehet a súlyuk, olyan, mint hogy egy cementes zsák repülne a fejünk felett. A probléma, hogy ezek a drónok megzavarhatják a felszálló repülőgépeket, helikoptereket, katonai repülőgépeket, akár 150 méterrel a talaj fölött is. Mivel csak egy légtérrel rendelkezünk, mindenki ugyanebben mozog, ugyanazokat az elveket kell tartani, sőt, meghozgáthatom, hogy ugyanazokat a szabályokat mindenkinek. Azt is tudnunk kell, hogy a drón felhasználók többsége nem érdeklődik a légiközlekedés iránt, a, hanem csak selfie botnak használja gyakorlatilag a drónját. Sokszor kiderült, hogy nincsenek is tudatában, hogy a légtér használatát megsértik, és kockázatokat hoznak létre. A harmadik gondolatomhoz érve, illetve az három előrejelzett gondolatom közül az első a szabályok végrehajtása, ez nagyon fontos, illetve hogy a pilótákat azonosítani tudjuk. Bármilyen jó szabályaink vannak, ha nem tudjuk ezeket érvényesíteni, nincsen hatájuk. Megfelelő felszereltség és képzés nélkül a rendőrség nem tudja ellátni ezt a feladatot. A legtöbb nemzeti a rendőrség nem igazán szeretné magára vonni ezt a további feladatkört másodszor minden drónpilótának engedélye kell rendelkeznie, ami arányos az által üzemeltetett drón kockázataival, és a hatóság bocsátja ki. Csak az ártalmatlan játék kategóriát lehet kizárni ebből a követelményből, de ezt konzervatív módon kell megfogalmazni, például 250 grammig és korlátozott repülési lehetőségekkel, mint például az FAA az amerikai hatóság ezt aláírja. Aztán enyhíthetünk a szabályokon, hogyha a tudományos kutatások bebizonyították, hogy ártalmatlanok a, a nehezebb és nagyobb teljesítményű drónok. A, az utolsó gondolatom a technikai teljesítmény korlátozásához kapcsolódik. Nagyon fontos kompenzálni azt, hogy nincsen a fedélzeten a pilóta, és ezért kevesebb dolognak van tudatában. Például a drónnak nem szabad megengedni, hogy technikailag nem szabad megengedni, hogy lépjen abból a légtérből, amelyben repülhet, és hogy alacsonyabban vagy magasabban repüljön a megengedetnél. Hogyha repülhet a pilóta látó teréből, akkor erre is megfelelő szabályozásra, az úgynevezett auto avoidance van szükség. Összefoglalásképpen, ha csak nem játékokról van szó, szigorú szabályokra van szó, kötelező végrehajtásra és technikai korlátozásra a teljesítmény tekintetében hogy milyen szabályokkal lehet elérni. Olyan szabályokkal, amelyek biztosítják, hogy a mai biztonságos légtér nem válik a drónok játszóterévé. Ez nagy felelősség, a jogszabályalkotó felelőssége. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönjük szépen Miltenberger úrnak az előadást. Jako Hánula a következő, aki a Finn repülésbiztonsági ügynökségtől érkezett hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt parlamenti képviselő. Nagyon nagy lehetőség áll előttünk arra vonatkozólag, hogy az európai vállalkozásokat támogassuk, és ezáltal elősegítsük a növekedést is. Európában. Fontos, hogy hasonló szabályok, hasonló felszereltség uralkodjon a repülőtereken, és hasonló biztonsági előírások legyenek érvényben. Az ICAO is ezen dolgozik, előbb-utóbb a nemzetközi légiforgalom részévé válnak ezek a szabályok. Az igazi kihívás az az, hogy megfelelő szabályokat hozzunk létre a jóval kisebb és jóval kevésbé felszerelt repülőgépek számára. A kockázati alapú megközelítés fontos itt, és sok esetben az ágazatban kis vállalkozások működnek, illetve startup vállalkozások fontos esetükben az, hogy ne teremtsünk túlzott akadályokat a számukra. Emellett a szabályozásnak teljesítmény alapúnak is kell lenni. A technológiák olyan gyorsan fejlődnek, hogy nagyon gyorsan elavultá válnak a technikai követelmények adott esetben. A finn szabályozásban mi az eredményekre összpontosítunk, és az elérendő biztonsági szintre nem mondjuk meg viszont a jogszabályban azt, hogy hogyan kell elérni ezt a szintet, ezt a, az ágazati szereplőkre bízzuk. Az ELSA szabályozási eljárásban olyan új végrehajtási szabályokat kell létrehozni, amelyek megfelelő kategóri- három kategóriát hoznak létre. Egy konkrét kategóriát kell kialakítani a drónok számára. Emellett fontos az, hogy a nemzeti légiközlekedési hatóságokat is bevonjuk a munkába. Van egy nyitott kategória is, ahol fennáll a veszélye annak, hogy túl restriktív lesz az európai szabályozás. Fontos ebben a tekintetben az, hogy teljesítmény és kockázat alapú legyen a megközelítés. Fontos, hogy egységes európai szabályozás jöjjön, jöjjön létre a megfelelő verseny és a szolgáltatások szabad mozgása miatt az úgynevezett nyitott kategóriában rugalmasságra van szükség. Egy eh, magas szintű biztonsági jogi keret eset, ö, eh, keretein belül bizonyos ö, eh, standardeket, illetve normákat kellene meghatározni az ipari számá, ö, szereplők számára. Sok esetben az új technológiákat nem tudjuk megfelelően kiaknázni, hogyha túl bonyolult szabályokat hozunk létre. Fontos, hogy a biztonságot elősegítsük, például mobil applikációk, illetve alkalmazások révén. A 150 méter alatt repülő drónokra gondolok itt elsősorban. Nyilván vannak ö, pilótával repülő repülőgépek is, amelyek 150 méter alatt repülnek, de ezek elsősorban katonai repülőgépek vagy rendőrségi ö, helikopterek. A nyitott kategóriában éppen ezért a nemzeti szinten kell keresni megfelelő szakértelmet. A nyitott kategóriát Hát, az abban megmutatkozó problémákat nem igazán tudjuk tehát EU-s szinten kezelni, vagy ha ezt megpróbálnánk, akkor félő, hogy a szabályok bizonyos esetekben túl restriktívek, korlátozóak lennének. Megfelelő egyensúlyt kell találni ebben a kategóriában, ami a biztonságot illeti. A megfelelő azonosítás nagyon fontos kérdés. A geofencing kapacitásokat ki kell építeni, a bűnözők nem tartják be a szabályokat, ezért az ő esetükben ellenlépésekre is lehetőséget kell teremteni. Adott esetben minden azonosítatlan repülőgépet kockázatnak vagy veszélynek kell tekinteni. Ilyen esetben megfelelő mechanizmusokra van szükség, amelyeket ki kell alakítanunk, és ehhez bizonyos időre lesz szükség. És ez megköveteli azt, hogy bizonyos biztonsági elemeket megerősítsünk. Láthattuk már, hogy a nagyon szigorú szabályozást bevezetett országokban is előfordul, hogy majdnem összeütköznek egymással a pilótával repülő és a repülőgépek és a drónok, és ez is azt mutatja, hogy a nagyon szigorú, nagyon részletes szabályozás nem működik jól ilyen esetekben. Köszönöm. Köszönjük szépen Richard Tümel a következő felszólaló, aki Franciaországból érkezett hozzánk. Dear Chairman, ladies and gentlemen. Kedves elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, nagyon örülök annak, hogy megosztatjuk tapasztalatainkat a rendelettel kapcsolatban. Franciaország 2012-ben hozott rendelkezést a témában, és az elmúlt decemberében frissítette mindezt. Mindezt az ipar eh, elismerte azt, hogy ez a rendelet éleszkedett eh, a piac igényeihez. 2015-ben a fele a médiának dolgozott, egy ötöde az épületek monitorongját végezte drónok közül, illetve a mezőgazdaságban is használják. Azért, hogy az ipar érdekeit, illetve igényeit továbbra is figyelembe vegyük, technikai, illetve biztonsági kérdésekkel is intenzívebben foglalkoztattunk. Az első két bizottság egy közös task force-ot hozott létre, amelynek célja technikai és szabályozásbeli megoldások keresése volt, lineáris infrastruktúrák monitoringja. Ezen tapasztalatok alapján számos tulajdonságra hívnám fel a figyelmet. És fontos, hogy ezek az EU-s rendelkezésnek is alapelvei maradjanak. Nagyon fontos a biztonság kérdése, másrészt az ipar fejlődése, ami a biztonságot illeti, számos szempontból érvényesíteni kell a biztonságot. A második elv, a felhasználók kérdése. Jelentős mértékben támogatjuk az EHZ-át, a technikai véleményét. Franciaország rendeletében négy különböző szenáriót vázolt fel. Kettő ezek közül megfelelő megközelítést érvényesített. Tehát nagyon fontos, hogy az administratív terhek csökkentése a polgári repülés területén nagyon fontos a hozzáférhetőség, a rugalmasság. A piacot természetesen az innováció határozza meg, és a különböző szolgáltatások fejlődni fognak. És hogyha a rendelkezés nem tudja ezeket a célokat megvalósítani, akkor nem lesz megfelelő mindennek működése. Negyedik elv szintén nagyon fontos. Rendelet, tehát nem lehet copy egy másik rendelkezés helyett. Nagyon fontos, hogy a szubszidiaritás elve is érvényesüljön, és nagyon fontos megvizsgálni a helyi igényeket, például azt, hogy szociális szempontból e, mennyire elfogadott a drónok használata, hiszen ezek területenként változhatnak. katonai képzés is más és más a tagországokban, a szolgáltatások, az áruk szabad mozgása nem teszi lehetővé azt, hogy egy megoldást keressünk. A termékekre vonatkozó szabályozásokat is figyelme kell venni, illetve általános keretet kell kidolgozni. Beszéltem a szakmai használatára a drónoknak, nem említettem még a biztonsági kérdéseket, amelyekkel szintén foglalkozni kell. Egyre eh, több drón repül érzékeny zónák felett, 2014 és 2015-ben kiderültek eh, a nehézséget az állami szolgálatok számára, illetve olyan eh, tiltásokkal kapcsolatban, amikor a drónok nem repülhettek volna érzékeny területek fölött. és miniszterek közötti találkozás és találkozó keretében és megjutatásra kerültek ezek a témák, illetve a drónok civil, civil polgári használatát illetően. Számos ajánlás került megfogalmazásra, például az importőrök, előállítók, gyártók számára is léteznek rendelkezések, és nagyon fontos, hogy ők is tiszteletben tartsák ezeket. A rekreációs használata a drónoknak szintén egy további terület, illetve az elektronikus eh, ID használata. A francia szenátus első olvasatban megszavazta ezt a rendeletet, és a technikai limitációk eh, figyelembevétele, és nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy részt vettem a mai ülésen, és szívesen válaszolok kérdéseikre. Dank. de nächste jetzt Köszönjük szépen, Luc Tütköt, a következő, aki az Elzától érkezett hozzánk. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök én is mindenkit. Én is arról szeretnék beszélni, hogy természetesen a bizottsági javaslat a fejleményekre vonatkozólag a drónokkal kapcsolatban megfelel annak, amit az ELSA tervez a biztonsági keretek módosításával kapcsolatosan a légiközlekedés tekintetében. De az újdonságok dacára, persze ez nagy kihívás, nagyon szofisztikált, összetett eszközökről van szó. Sokan elmondták, hogy megfelelően meg kell határozni, hogy milyen megközelítést alkalmazunk a különböző kategóriákra, erre korábban már magyarázatot adtunk, alacsony, közepes és magas kockázatú kategóriákat tervezünk a drónok tekintetében. A kihívások számunkra azt jelentik, hogy meg kell találnunk a teljesítmény alapú megközelítés meghatározásának módját minden kategória esetében, Szeretnénk hangsúlyozni, hogy milyen fontos európai megközelítést alkalmazni, amit minden üzemeltető ugyanúgy értelmez, hogy ez az új iparág, ez az új eh, piac eh, megfelelően tudjon működni korlátozások nélkül. Ez az első, a második pontom. Nagyon gyakran a szabályozók, amikor eh, elkezdenek szabályozást alkotni, gyakran megkésnek a technológia fejlődéséhez képest nem csak a légiközlekedési ágazatban, hanem máshol is tapasztaljuk. Ezt a drónok esetében mindenképpen erről van szó, hogy mondhatjuk, hogy megkésett a szabályozó. Ez tehát az egyetlen megoldás, hogy megfelelő en definiáljuk a biztonsági feltételeket és a biztonsági szinteket. Hogy mit is szeretnénk, hogy gyorsan lépjünk, ez nagyon fontos, és hogy a drónok úgy tudjanak működni az európai légtérben, hogy minél hamarabb ez szabályozásokhoz szabályozásra kerül. Ezt a szabályozást különbözőképpen lehet megtenni, államonként, tagállamonként, vagy pedig európai szinten egyfajta közös nevezőt találva. Ez a számunkra előnyösebb rendszer mm, hasonló ahhoz, amit az előző felszólaló elmondott. Biztosítani kell, hogy a biztonság prioritást élvez, és megfelelő ellenőrzésre van szükség a drónmozgások kapcsán. Az iparági normákat közösen kell meghatároznunk, Ezeket az iparág dolgozza ki, ahogy a nevük is mondja, és ezt kell értékelnünk, ezt a kockázat alapon megközelítést, és kockázat enyhítő intézkedésekre kell javaslatot tennünk, hogy a környezetvédelmi biztonsági és üzembiztonsági követelményeknek megfeleljünk. Hogy hogyan lehet végrehajtani ezeket a szabályokat. A végrehajtás más terület, ezt nemzeti szinten kell biztosítani. Ezzel kapcsolatosan nincs is vita, hogy globális áttekintésre van szükség az új szabályozási keret végrehajtása tekintetében. Még helyi szinten is így lesz arányos a végrehajtás. Át kell tekinteni, hogy milyen eszközökre, milyen normákra van szükség, hogy a geofencing előírásokat és a drónok magasságát, repülési magasságát is szabályozni tudjuk, ezt együtt kell majd megtennünk. Az EASA számára nagyon fontos, hogy legyen egy biztonsági kezelési rendszer európai szinten meghatározva, hogy tudjuk, hogy a kockázatokat hogyan kezeljük, és ezt minden üzemeltetőre érvényesíteni tudjuk, a kisdrónok esetében pedig ezt nemzeti szinten kell megtenni. Látjuk a sajtóban nap mint nap, hogy incidensek történnek, vagy majdnem balesetek. Ez az esetjelentési rendszer az európai zsargonban, ezekről jelentést kell tenni, és tanulnunk kell a tapasztalatokból, és meg kell osztanunk minden tagállammal eh, ezeket a tapasztalatokat. Ez is az európai megközelítés része ebben a tekintetben. Aztán van egy másik elem, amit említeni szeretnék, nevezetesen, hogy eh, a nagyközönség számára meg kell mutatni, hogy nem eh, specifikus esetről van szó, hanem ott vannak például a léggömbök. És erre is európai definíciót kell letalkotni ezeknek a működtetésére, és ez sikerült, tehát azért van olyan tapasztalat, amire táj, támaszkodhatunk ezeknek a hőlékballonoknak a tapasztalatára. Az európai légtérben nagyon lényeges az iparág az üzemeltetők számára, hogy nem mi határozzuk meg, hogy mely cégek működhetnek ezen a területen, sok kis és középvállalkozás, startup működik ezen a területen. Ezért nagyon körültekintően kell itt eljárnunk valamiféle definícióra van szükség a biztonsági előírások tekintetében, és ezeket az iparággal együtt kell megalkotnunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm még egyszer a négy előadónak, és mielőtt most rátérnénk az árnyék jelentéstevőkre, szeretném üdvözölni az egyik látogatócsoportot, akit a francia kolléganőnk hívott meg ide. Szeretettel üdvözöljük itt a szakbizottságban Önöket. Most pedig Gabriele Preuss kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. A múlt hetek tapasztalatai azt mutatták nekem, hogy egy nagyon összetett, bonyolult jelentésről van szó. Remélem továbbra is nagyon jó lesz az együttműködés. Szociáldemokrata szempontból szeretnék egy olyan szempontot felvonultatni, amely nem szerepel a bizottság eredeti javaslatában. Egyre romlanak a szociális feltételek a légi közlekedésben, ez az egyik szempont, és ez szorosan összefügg egy másik szemponttal, a repülésbiztonsággal. Ezért azt javaslom, hogy legyen egy új bekezdés a szövegben, amely foglalkozik ezzel a témával, amelyet nagyon fontosnak tartok, és biztos vagyok abban, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Ami a jelentést illeti általában, úgy gondolom, az elzát ott kell megerősítenünk, ahol hozzáadott értéket érhetünk el a biztonság tekintetében. A szabályainknak nem az kell, hogy a célja legyen, hogy a már működő struktúrákat megduplázzuk, ezért úgy gondolom, hogy a 76-os cikkben tanácsadói kompetenciákat is adjunk az elszának bizonyos területeken. Ettől függetlenül világos azonban, hogy a veszélyek elhárításának a területe elsősorban a tagállamok kezében kell, hogy maradjon, hiszen évtizedekig tarthat, még kiépíti valaki a szükséges hálózatokat és struktúrákat. Ami a környezetvédelmet illeti, hasonlóképpen látom az ELSA környezetvédelmi szerepvállalását is. Hasonlóképpen gondolkodom a földi kiszolgálási szolgáltatások felügyeletéről is. Azt szeretnénk, hogyha az ESA a kibővített kompetenciák révén megfelelő minőséget tudna biztosítani a munkavállalók képzettségi szintjét illetően. Ami a teljesítmény alapú szabályozást illeti, szerintem itt óvatosnak kell lennünk, tekintettel arra, hogy hatalmas költségnyomás nehezedik az ágazatra, oda kell figyelnünk, hogy ne csak gazdasági szempontok legyenek a középpontban a jövőben. Úgy gondolom, hogy csak ott szabad teljesítmény alapú megközelítést alkalmazni, ahol ez a gyakorlatban is hasznosnak mutatkozik. Vajon az ELSA-nak, illetve a bizottságnak meg, kell, meg kellene-e adni a lehetőséget, hogy teljesen leváltsák a tagállami illetékes hatóságokat? Szerintem itt önkéntes alapon kell megközelíteni a kérdést, az ELSA-nak e, együtt kellene működni a nemzeti hatóságokkal a problémák megoldásában, de a kompetenciák tekintetében persze felvetődik a kérdés, hogy milyen kompetenciákat kell kizárólagosan az ELSA-ra ruházni. Tekintettel arra, hogy a légiközlekedésben nagyon gyorsan zajlanak le a változások, nem szabad a költségvetést csökkenteni. Szerintem a költségvetési rugalmaság mindenképpen nagyon fontos, és remélem, hogy a Jens Kajer kolléga által kialakított költségvetési szakbizottsági vélemény is ezt támasztja alá. Nyilvánvalóan azért nyitott továbbra is a kérdés, hogy a jövőbeni feladatokat hogyan kell finanszírozni. Szerintem nem szabad az Eurocontrol költségvetéséből átcsoportosítani a pénzeket, hiszen erre, ennek a működésére is szükség lesz a jövőben. Fontosnak tartom azt is, hogy a légiközlekedési, kisebb légiközlekedési szereplőket ne hagyjuk magunkra, erre vonatkozó módosítókat fogalmaztam meg. Szerintem az egyes függelékben szereplő szabadidő célú, célú repülőgépeket még egyszer napirendre kell tűzni. Emellett nem értek egyet azzal, hogy ezzel a rendelettel, ennek módosításával más területeket is módosítsunk, konkrétan a 123-as cikkre gondolok, amelyben az áll, hogy bizonyos más jogszabályokat is módosítsunk, ez szerintem kérdéses, vitatott, szerintem ez nem tartozik szigorúan ebbe a szövegbe, ezért azt szeretném, hogyha ezt törölnénk a szövegből. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, nagyon sok munka vár ránk a e fontos dosszió kapcsán. Szerintem alapvetően jó úton járunk, és érdeklődéssel várom a módosítókat, amelyekkel a szabályozást és a légi közlekedést fel, akar, fel kívánjuk készíteni a jövő számára, és köszönöm a szakértőknek is, akik nagyon sok érdekes információt ötött, osztottak meg velünk, főként a drónok kapcsán, amely egy teljesen új terület a számunkra. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen ezt az előadást, és Jackie Foster a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is. A végén fogok majd a drónokra kitérni, de először szeretném elmondani, hogy Marinescu úr nyilvánvalóan változtatott a bizottsági javaslaton, erről szólnék először is néhány szót, mielőtt rátérnék a drónokra. A jelentéstevői módosítókból néhányat támogatunk, de van néhány, amelyet egyelőre nem tudunk támogatni, különböző okokból kifolyólag. A jelentés a kompetens, illetve az illetékes hatóságokról áttér az ügynökség kérdéskörére. Szerintem nem a mi feladatunk itt a szakbizottságban az, hogy mikromenedzseljük a tagállamok ö, légi közlekedési tevékenységét. Szerintem erre nincs szükség nem a mi illetékességünkbe betartozik ez a feladat. A mi feladatunk az, hogy rábírjuk a tagállamokat, hogy eleget tegyenek a felelősségüknek, hogy ezt ők részleteiben hogyan oldják meg, az nem tartozik ránk. Az ELSZE nevének megváltoztatása nem igazán támogatható a számunkra, mégpedig azért, mert akkor nagyon nagy akadályokba ütközünk, hiszen az ügynökség neve már mindenütt szerepel a különböző tagállami jogszabályokban, a nemzetközi megállapodásokban, úgyhogy szerintem az ügynökség nevének megváltoztatása szerintem nem helyes lépés. Itt van az EMSA, és itt van az ELSA. Mindkét ügynökség nevében benne van a biztonság szó, és a biztonság mindkét esetben az ügynökség tevékenységének a középpontjában áll, úgyhogy szerintem ragaszkodjunk az eddigi elnevezéshez. A 14-es módosítással mindenképpen egyetértek a delegált jogi aktusokat illetően. Nyilvánvalóan előfordulhat, hogy az ELSZ vagy a bizottság delegált jogi aktussal éljen, de nem gondoljuk azt, hogy minden egyes területen ez legyen, ez kellene, hogy legyen a megfelelő rendes eljárás. Előfordulhat, hogy a tagállamokkal vagy a parlamenttel egyeztetni kell, és itt a végrehajtási jogi aktus lenne a megfelelő út, nem pedig a delegált jogi aktus. A bizottsági javaslatból kikerült az ICAO ra történő utalás is, ami a zajkibocsátást illeti. Mindenképpen örülnénk annak, hogy az ICAO-ra való utalás ne csak a szöveg elején szerepeljen, hanem a dokumentum egyes részeiben is, ahol erre szükség van, hiszen nemzetközi normákra van szükség, máskülönben az iparágban nem tudunk megfelelő biztonságot teremteni. Nem támogatjuk a vezetői struktúra átalakítását sem, úgy gondoljuk, csak egy további bürokratikus szint jönne létre ezáltal, a szövegben javasoltakkal nem látjuk ennek a hasznát. Ami a nemzetközi jelenlétet, képviseletet illeti, nem látjuk ennek a megvalósíthatóságát. Washingtonban, Kanadában képviseli magát az ELSZE, Szingapur, Kanada és Kanada lenne még érdekes, és nyilván lennének egyéb ilyen területek is, de hogy mindenhol képviseltesse magát, nem igazán megvalósítható. Ami a finanszírozást illeti, szerintem nem a megfelelő irány, hogy a Eurocontroltól vegyünk el forrásokat, és az elszett elszak költségvetését erősítsük meg ezáltal. Természetesen nagyon támogatom azt, hogy az ELSA finanszírozását megerősítsük, de szerintem nem így kell ezt megoldani. Nem tudom, ki javasolta, de szerintem ez nem helyes. Ha a biztonságot nézzük, akkor a biztonság és a hírszerzés kérdése nagyon trükkös kérdés, nehéz kérdés. Nyilvánvalóan sokkal jobb az önkéntes alapú együttműködés, legalábbis így tudom, főként a tavalyi terrorista támadások tükrében. Nem mindegy, hogy ez hogyan kerül be a szövegbe, ezen még gondolkodni kell. És ami a felügyeletet illeti, nagyon fontosnak tartom a megfelelő felügyeletet, de szerintem a vállalkozásoknak kell ellene eldönteniük, hogy kivégezze a felügyeletet, az ELSZE vagy a tagállami hatóság, és nem szabad megengedni, hogy megduplázódjanak itt a struktúrák. Ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy a munkáját segítem az elmondottakkal, most pedig a drónokra térnék át. Ahogyan a jelen szakbizottság is nagyon jól tudja, több mint egy éve dolgozunk egy drónokról szóló jelentésen. Dolgoztunk egy ilyen jelentésen. Jelentéstevőként az ELSZ-val is egyeztettem, a Eurocontrollal, a Holland és az Egyesült Királyságbeli Közlekedési Minisztériummal egyeztettem, beszéltünk Washingtonnal is, ami tehát a visszajelzéseket illeti, azt hiszem, egy nagyon jó jelentés készült a drónokra vonatkozólag. Nagyon érdekes volt meghallgatni a szakértőink véleményét, de minden, amit elmondtak, azzal már foglalkoztunk itt a szakbizottságban. A, az engedélyeztetés, a drónok identitása, azonosítása, a pilotákra vonatkozó rendelkezések, az adatvédelem, a geofencing, a magas, alacsony, közepes kockázat mértéke. Nagyon átfogó vitákat folytatunk már itt a szakbizottságban ezekről a témákról. Egy dolog aggaszt, kb. 700 parlamenti képviselő támogatta ezt a jelentést, amely meghatározta azt az irányt, amelyről azt szerettük volna, hogy a szabályozók is kövessék azt. Nyilvánvalóan ennek kockázatalapú megközelítése van, kockázatalapú megközelítést alkalmaz a szöveg, de hát ez a mi szerepünk, a biztonság megteremtése, ugyanakkor azonban persze látni kell a rekreációs szabadidő célú felhasználás fontosságát is. Ez a piac egyre nőni fog, és ezt a helyzetet is kezelni kell valahogy. Optimista vagyok, derülátó vagyok, de azt hiszem egy kicsit aggasztanak a ma délelőtti megjegyzések, hiszen hat hónap elmúlt már a jelentés elfogadása óta, és úgy tűnik, hogy nincs megfelelő kommunikáció. A drónokról szóló vitában résztvevő ágazatok közül négynek itt, itt ül a képviselője, és úgy tűnik, hogy nem kommunikálnak egymással, és velünk sem. Szerintem ha legközelebb eljönnek és beszámolnak az aktuális helyzetről, akkor jó lenne, hogyha arról is beszélnének, hogy hogyan haladunk ezen az úton. Nagyon összetett, komplex kérdésről van szó, ezt mi is értjük, de a nemzeti, a szabályok nemzeti szinten történő betartatása kulcsfontosságú a drónok megfelelő felhasználása tekintetében. Mindig van megoldás a problémára, jó lenne, hogyha végre megoldásokat is hoznának ide. Mindjárt be is fejezem, elnök úr, de nagyon fontosnak tartottam elmondani ezt a vendégeinknek is. Tudniuk kell, hogy nagyon komolyan foglalkoztunk ezzel a témával, immáron 18 hónapja foglalkozunk ezzel. Fogunk még árnyék jelentéstevői találkozókat szervezni, ha jól tudom, Marinescu úr vezetésével. Remélhetőleg sikerül egy olyan szöveget létrehoznunk közösen, amely a jövő szempontjából felkészíti az elzát. Köszönöm, Miltenberg úr. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Marinescu úrnak a kitűnő jelentés tervezetéért. Itt egy igen technikai jellegű témáról van szó, de természetesen nagyon fontos ez a téma. A biztonság a legfőbb érdek, ez az európai polgárok érdeke is. Nagyon fontos, hogy biztonságos repülőgépek eh, szállítsák őket, és nagyon fontos európai standardokat kidolgozni. Nem csak az ICAO-t kell eh, követnünk, hanem ambiciózus célokat kell kitűznünk magunk elé. Éppen ezért a bizottság javaslatot támogatni tudom a legtöbb ponton, ami a biztonságot illeti. Hát itt eh, a légi biztonságról is szó van, és az EASA fontos, hogy ezért felelős legyen az internetbiztonságért. És amikor a zónák feletti repülésről van szó, akkor nagyon fontos, hogy kedvezményezéseket ragadhassunk meg, illetve szabályokat dolgozzunk ki. De tartozik az együttműködés a tagországok között, a bizottság és az EASA között is, azért, hogy ez a biztonság megvalósuljon. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő sokféle megközelítést alkalmazott, a teljesítmény alapú megközelítésmódot. Nagyon fontos az ELSZA szerepének erősítése, illetve annak az aktív szerepnek az erősítése, amelyet az ELSZA betölt. Meg kell vizsgálnunk ezt az utolsó pontot, de egy dolognak nem örülök feltétlenül Mariász módosítója kapcsán. Itt az egyes cikkeiben utalások vannak, a szintű biztonságra, amely fontos, hogy párosuljon megfelelő biztosítékokkal, a Nemzeti Biztonsági Ügynökségek szerepe is nagyon fontos, illetve a döntéshozatában a bizottság szerepe is meghatározó. Ezek szerepeltek az eredeti bizottsági javaslatban, tehát eh, úgymond eh, folyamatosan eh, erőfeszítés történik arra, hogy a bizottság szerepét csökkentsék. Hát meg kell nézzük majd, hogy ezeket a módosítókat támogatni tudjuk-e. Én is be fogok nyújtani módosítókat. Az a költségvetése és egy további téma, amelyről már hallottunk, a drónok kérdése. Erről a szakértők is beszámoltak. Hát a feladatkörök, a finanszírozás, ezekből kiderült már az, hogy az EASA kompetenciáit bővíteni kell, de nagyon fontos az, hogy az EASA ezeket meg tudja valósítani azzal a költségvetéssel, amelyhez rendelkezik. Felmerül a kérdés, hogy ezeket a feladatokat az ázára át kell hogy ruházzuk, anélkül, hogy meg lenne ehhez a szükséges költségvetés. Én itt a földi kiszolgálásra is gondolok, győzzenek meg, állok elébe, hogy van ennek hozzáadott érték, értéke, viszont a jelenleg érvés nem elég stabil. Tehát nagyon fontos, hogy az érveket meg tudjuk magyarázni, és ez is pénzbe kerül. Az Eurocontrol és az ELSA közötti feladat megosztást is egyértelműsíteni kell. Nézzük például a tanulmányokat, amelyek erről a témáról készültek. Itt elhangzik az is, hogy megfelelő finanszírozást kell, hogy kapjon az ELZE, viszont a bizottság javaslatot nem látok ehhez a témához. Azt gondolom, hogy itt egyértelműen kell fogalmaznunk, az iparnak is hozzá kell járulnia, csak közpénzekből ezt nem lehet megoldani, és nagyon fontos, hogy világos feltételeket határozzunk meg. Fontos, hogy az EASA és az Eurokontroll tevékenysége között ne legyen átfedés, illetve ne legyen kettős finanszírozás. Ami a drónokat illeti, Foster asszony joggal mondta azt, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament saját kezdeményezési jelentést készítsen. Hát, nagyon fontos, hogy európai szabályozások legyenek, viszont a kockázatokat is figyelme kell venni. Rugalmasan kell eljárnunk, technológiákat alkalmazni kell tudni, ez elhangzott az egyik előadásban is, tehát fontos, hogy legyenek korlátozások, például a repterek körüli repülés, ez így geofencingnek, tehát nagyon fontos, hogy ne legyen összeütközés a repülőgépekkel. Mert nagyon fontos, hogy hogy ezt Foster asszony említette, bizonyos területeken Marinescu úr módosító bizonyos területeken ki kell élezni. Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy a légiközlekedés biztonsága megvalósuljon, és ide beletartozik a drónok biztonságos integrálása. Köszönöm szépen, mely a ki nem parancsoljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportőri Marineskulle. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm Marinesku kollégának ezt a nagyon nagy szakértelemről tanúskodó jelentést. A módosítók között sok olyan van, amelyeket támogatni tudunk, és szeretnék rámutatni néhány kritikus kérdéskörbe erre a jelentéséből, ami nagyon aggasztó számomra, az a javaslat, hogy változzon meg az ügynökség neve, véleményem szerint nincsen erre valós indok. A névváltoztatás nagyon költséges volna. A kommunikációs anyagok, az EU rendeletek, nemzetközi szabályozási anyagok, ahol megemlítik az ügynökséget, ezeket mind módosítani kellene. Én úgy érzem, hogy ez nagyon elrugaszkodott, hogy csak úgy szeszélyből megváltoztassuk a nevét az ügynökségnek. A környezetvédelmi szempontokat én nem hagynám ki a javaslatból, sok módosítót javasoltak, úgyhogy szerintem tartsuk meg a környezetvédelmi szabályozást a bizottság beszélt a 72. cikkről. Mit jelent ez a változás? Ez a kérdésem. Mi a cél? Egy kicsit érthetetlen számomra ez az elképzelés a bírságolással a gyakorlatban. Ez mit jelent a munka vállalók szintjén, nem csak a vezetőség szintjén. Szeretném meghallgatni mindezek mögött az érvelést. Köszönöm a szakértőknek a drónokkal kapcsolatos fejtegetéseiket. Mindenki el fog gondolkodni ezeken a kérdéseken és nem csak a biztonság szempontjait szem előtt tartva, hanem azt is, hogy hogyan lehet elősegíteni ennek az ágazatnak a működését. Nagyon sok lehetőséggel rendelkezésre, ha például csak a saját területemre gondolok, hogy hogyan lehetne hasznosítani különböző területeken a drónokat. El kell ismernünk, hogy még csak az első lépéseknél járunk. A szabályozás az események után kullog. Az új technológia, az új találmányok jobban figyelembe vendők a szabályozási munkában. Én is készítek majd módosító indítványokat a jelentéssel kapcsolatosan, Remélem, hogy struktúrált és intelligens szakértői vita zajlik majd, hogy a biztonsági szempontokat érvényesíteni tudjuk, de a foglalkoztatás se láss ennek kárát ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karim Deli. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Az időnk szűkös ma délelőtt, tehát megpróbálom a legfontosabb pontokra felhívni a figyelmet, amelyeket fontosnak találok a jelentésben megemlíteni. Eh, mivel zöld vagyok, elégedett vagyok azzal a kapocsal, amely a jelentésben megjelenik, illetve utal arra a tényre, hogy eh, a környezet és a biztonság között eh, kapocs vannak környezetvédelem az egyik legfontosabb kihívás a, a légi közlekedés számára. 2012 és 2035 között 50%-kal fog nőni a légi forgalom, és a COP21-ek találkozója történelmi lépcső volt ebben a folyamatban. Tehát a környezetvédelmet két szempontból is lehet tekinteni. Nagyon fontos a széndiokszid kibocsátás csökkentése egyrészt, az ICAO-ban is folynak erről a viták, viszont egy kicsit tovább kell mennünk. Nagyon fontos, óriási lépést eh, tennél az alternatív üzemanyagok kidolgozását, illetve nagyon fontos, hogy megfelelő anyagból készüljenek a repülő biztonságos anyagból, de semmi nem történhet a biztonság kárára. Az EASA szeretné biztosítani az, hogy egy olyan ágazatban, ahol óriási sebessége fejlődik a technológia, ne legyen a környezetvédelem és a biztonság között feszültség, úgymond, illetve ne feszüljenek attól között ellentét. Tehát nagyon fontos, hogy a jelentés ezt a pontot hangsúlyozza. Egy további font, amit fontosnak tartok jelentéstevő, azt gondolom, hogy a környezetvédelmi biztonság mellett nagyon fontos ezt a kapcsolatot is hangsúlyozni, amely a szociális kérdések, illetve a biztonság között van. Nem régen hallgattuk meg Patrick Kály urat ebben a szakbizottságban, Az MH 17-es gép zuhant le Ukrajnában, illetve mindenki emlékszik a German Wings járatának lezuhanására is, ezek a kérdésekkel foglalkoztunk. De még egyszer visszatérek, hogy miért fontos a szociális kérdések és a biztonság közötti kapcsolat. Hát nem szabad a humán aspektusokra megfeledkezni, Hát nagyon fontos a pilóták lelki állapota is, a szabadúszók alkalmazása, stb. Tehát a humán erőforrások, erőforrás hiányossága katasztrofás következményeket vonhat maga, maga után. Tehát konkrét javaslatokat várok ebben a témában a jelentéstevőtől. Végül pedig visszatérek eh, egy olyan meghallgatásra, amely délelőtt volt, és hallgattam a szakértőinket, odafigyeltem. Hát a drónok és kérdése igenis sürgető és fontos. De nem eh, skifit élünk meg a drónok kapcsán, tehát nagyon fontos ezt a kérdést elmélyíteni az a rendeletet eh, átdolgozzuk, és eh, úgymond tűzbe tenném a kezemet azért, hogy tíz év múlva úgymond eh, szerves részét képezik majd a drónok mindennapjainknak. Lesznek majd szállító drónok, az autópályákon is lesznek drónok, de ezektől nem kell félni. Tehát nem gondolom azt, hogy apokaliptikus látomásokat kell ezzel előidéznünk, hanem úgymond ez egy igen izgalmas felremény lesz. Nem, gond, nem szeretném, hogy a jövőben jó kézek szülesen azért, mert mi nem voltunk képesek előre belátni a fejlődést. Tehát nagyon fontos, hogy rendelkezés szülessen a drónokról. Nagyon örültem annak, hogy a szakértők egyike, aki Franciaország nevében szólt az Evitához, eh, és megemlítette az ottani rendelkezéseket, tehát én jelentős tevős eh, erős egyeztetni szeretnék, tehát Franciaországban már létezik adó, a főelv az, hogy a drón tulajdonképpen egy vezérelt repülőgép. Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássák a légiforgalom ellenőrzők, a, a kommunikációban, a navigációban ez megjelenjen, illetve hogy az ellenőre bármikor a pilóta kapcsolatba léphessen a drón pilótája, és fontos, hogy ezt engedélyhez kössük, tehát a drónok pilótái csak engedéllyel eh, vezethessék a drónokat. A drón azonban nem teljes mértékben repülőgép, eh, sajátos jellegzetességekkel is bír. Tehát, hogyha légteret a repülőgépekkel kell megosztani, akkor itt olyan repülőgépekről van szó, drónok esetében, amelyekkel nagyon alacsonyan repülnek. Tehát itt tulajdonképpen kettős kockázat mellőtt fel, tehát itt a 150 méteres magasságról volt szó, tehát itt van egy horizontális elválasztás a repülőgépektől, illetve vertikális, tehát a 0 és a 150 méter közötti légtér úgymond a repülőgépek esetében nem létezik. Meg kell fogalmaznunk a kérdést, hogy a pilótákat arra lehet kötelezni, hogy figyelembe vegyék a 150 méter alatti légteret, illetve a probléma esetében mi a helyzet. Tehát ez igen bonyolult terület, tehát nagyon fontos uh, utána járni ezeket a kérdéseknek. És az utolsó pont, hogyha a drónokat ugyanúgy tekintjük, mint a repülőgépeket, akkor definiálnunk kell a különböző kategóriás drónokat, amelyek kevésbé képeznek, jelentenek kockázatot. Ugyanúgy, mint a repülőgépek esetében. Itt kivételes szabályozás érvényesülhet esetükben, tehát nem fontos tipologizálni a drónokat, a méretük, a rendszer eset, eset alapján, a szakmai használatot illetően, szabadidős használatot illetően. E, a rendelt tervezet semmilyen tipológiát nem tartalmaz, erre vonatkozóan semmilyen rendelkezés, tehát ezt még ki kell gondolni. Tehát e, a drónok nem, egy, nem pusztán egy kis részletet képviselnek, hanem egy nagyon fontos témát e, jelentenek a jövőre nézve is. Tehát nem csak technikai jellegű kérdésről van szó. Nagyon fontos, hogy ez a parlamenti szakbizottság foglalkozzon a témával. És remélem, hogy a jelentéstevő nagyon jó javaslatokat fogalmaz majd meg, azért, hogy tovább lépessünk a témában, és nagyon fontos, hogy jogálkotáson is tovább lépjünk tehát a téren. Köszönöm szépen, Péter Librikoch kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottság nagyon jó javaslatáért, Marinescu úr. Köszönöm szépen az ön munkáját is. Egy kérdés nyitott maradt a számomra. Az a kompetenciáinak bővítése kapcsán különbség lesz a nagy nemzetközi repterek és a regionális repterek között ezeket úgymond nem érinti a kérdés ugyanilyen mértékben, és különbséget kell tenni. Ertuk kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és Gabi Price-nek, és az elnyék jelentéstevőnek. Világosá vált, hogy az innováció biztonság és az ipar gazdasági sikeressége mellett áll ki, mint három szempont mellett. Nagyon fontos, hogy az előtérben az álljon, hogy az EASA képezzen többletértéket az európai közlekedés számára, és oda kell figyelni arra, hogy ne hozzunk létre, létre szükségtelen kettős struktúrákat. Az EASA-nak új feladatokat kell kijelölni, ez azt jelenti, és erről szó is volt már, hogy ami a kiberbiztonságot illeti, nagyon fontos, hogy tanácsadói szerepet eh, tölthessen be az ELSA, hiszen ennek közvetlen kapcsolata van a légi közlekedés biztonsággal és a drónokkal kapcsolatban, és nagyon fontos világos kompetenciákat meghatározni az ELSA számára. Azt gondolom, hogy európai szinten kell eh, szabályozni ezt a területet, és nem nemzeti szinten, mint más területeken is. Fontos, hogy ne, tehát fontos az, hogy az európai szintű szabályozásokat a nemzeti szinten megvalósítsák. Tehát, mint említettem, a drónok kérdését európai szinten is jobb lenne szélesebb körben szabályozni és Price kollégánővel egyetértek, a teljesítmény alapú megközelítést óvatosan kell alkalmazni, ha egyáltalán. Tehát a légi közlekedés egy nagyon fontos terület, és nagyon fontos, hogy a biztonság esetében a költségekre gondoljunk elsősorban, hiszen a biztonság rendkívül fontos. Ami pedig hiányzik, erről is hallottunk, és a Szociáldemokrata frakció megpróbálja majd ezt bevenni a jelentésbe, a munkavállalók képzését, munkafeltételeket, de akik a reptereken dolgoznak, nagyon fontos, hogy a munkafeltételeiket javítsuk, ami pedig nem elfogadható az az, hogy az Európai Bizottság ezen a területen semmit nem vezet be, másrészt pedig megpróbálja 123-as cikkel ezt elintézni, és mégis bevezetni. Az úgynevezett wet leasinget folyamatosan kritizáltuk, mi szocialisták, a repülőgépek bérbeadását, a, a, a személyzettel együtt, fedélzeti személyzettel együtt. Azt gondolom ennek hátrányait az idővel már érzékeltük, és az elzenök joga kell, hogy legyen ahhoz, hogy mindezt felügyelhesse. Mildberger úr gondolataival alapvetően egyetértek, és hálás vagyok azért, hogy ezt a három pillét megnevezte. nem fontos tehát a, a kötelező érvényű világos regisztráció olyanok esetében, akik használják a drónokat, fontos, hogy ők jó, úgymond jogosítványon engedéllyel rendelkezhessenek, illetve rendelkezzenek, illetve bizonyos korlátok közé szorítsuk a drónok használatát, hiszen ennek hatáson a biztonság kérdéseire is, és várom a jövőbeni hónapokban várható vitát. Köszönöm szépen, Péter Fandán. Dáln. Voorzitter. Voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Nagyon fontos számunkra, hogy feltegyük magunknak a kérdést időről időre, hogy hogyan tudjuk a bürokráciát visszaszorítani. És milyen megoldásokat tudunk elképzelni a most látott problémákra, vagy a jövőben esetleg felmerülő problémákra. Ami magát ezt az elképzelést illeti, úgy gondolom, hogy a bizottság elképzelése, illetve Mirones Marinaszku úr eh, javaslata meglepő. Ezek a javaslatok korábbi szakpolitikákon alapulnak, már, ami azt jelenti, hogy több Európa, több Európa, mindig ezt hajtogatjuk, és úgy látszik, hogy továbbra sem tudunk elszakadni ettől a vonaltól. Nem tudom, hogy valóban ez a megfelelő megközelítés, szerintem inkább az ellenkezője. Minden esetre nem az a szándékunk, hogy egy pavlovi reakció kialakuljon a problémák megoldására, vagyis, hogy mindenre a zsigeri reakció a több Európa legyen. Hogyha megnézzük Európa biztonságát, repülésbiztonságát, ott volt az ukrán szerencsétlenség, múlt héten egy újabb baleset. Ennek ellenére az európai légtér a legbiztonságosabb az egész világon. Erről nem szabad megfeledkezni. Ott van a drónok problémája. Ez új eh, problémakör, erre megoldást kell találnunk, való igaz. Lehet, hogy majd egyszer balesetet okoz egy eh, polgári repülőgép és egy drón közötti ütközés. Eh, reméljük, hogy ez nem történik meg, de lehet, hogy nem lehet elkerülni. A drónok veszélyes játékszerek, és katasztrófát okozhatnak Viszont a kérdés, hogy erre a válasz, hogy úgy, új eszközök, új ügynökségek jönnek létre. A legfontosabb dolog a tudatosság. Tudatosságot kell, a tudatosságot kell fokoznunk a drón felhasználók körében. A tekintetben, hogy milyen kockázatot hordoznak az eszközeik. Ezt kell megtennünk, hiszen nagyon sokan nincsenek tudatában ennek a kockázatnak. Ezt együtt kell megtenni a rendészeti szervekkel, el kell kerülni a büntetlenség érvényesülését, hallottunk a műszaki korlátozásokról, engedélyezésről, stb. Ez is fontos, de szankciókra is szükség van, és szigorra. Az, hogy növeljük a bürokráciát és kibővítjük az ügynökségek hatáskörét, szerintem ez idejét múlt megközelítés és válasz a kihívásokra. Én ezt nem támogatom. Valaki nagyon is indokoltan említette, a hőlégballonok szabályozását Európában. Vagyis, hogy ki kell használnunk azokat a szabályokat, amelyek már megszülettek a hőlégballonok tekintetében, ezekre támaszkodhatnánk, nem kell mindig új dolgokat feltalálni, arra is támaszkodhatunk, ami már a kezünkben van. Köszönöm. Köszönjük szépen, Dominik Riké következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját és a bizottságnak a javaslatot. Ami az elszállt életi nyilvánvalóan központi kérdés a biztonság. A következőket szerettem volna kiemelni. A nemzetközi egyeztetésekben, főként ami az engedélyeztetést illeti, nem egyszerű a helyzetünk. A többiekkel szemben gondoljunk Amerikára és Kínára. Újra és újra elhangzott, Az ipar számára nagyon pozitív lenne, hogy az ELSA nemzetközi szinten is képviselhetné Európát, és egyenjogú félként tárgyalhatna. Hiszen a nemzetközi szintéren sokszor nagyon nagyon nyomás. Ez az egyik. A másik pedig elhangzott a Pavlovi reakció. Nyilván egy ilyen reakció megvan Európában, de igaz ez a nacionalista reakciókra is. Ami pedig a légiforgalmat illeti, illetve a légiközlekedést, ez egy olyan terület, amely nem feltétlenül szabályozható csupán nemzetállami szinten. Valahol azért egy paradoxon, és ez újra és újra a szubszidiaritást emlegetik sokan, hát itt is látunk Pavlovi reakciókat. Újra és újra elhangzik, hogy a bürokratikus akadályokat le kell bontani, a munkaterheket csökkenteni kell, a bürokráciát csökkenteni kell, de hát nem ilyen egyszerű mindig a helyzet, ami pedig a drónokat illetét különösen igaz ez, hiszen itt egy egészen új keletű problémával van dolgunk. Lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek gyorsabban tudnak reagálni, mint az európai intézmények, lehet, hogy sok esetben egyszerűbb a tagállami szabályozást megvalósítani, mint az európai szintűt. Vannak tagállamok, amelyek már nagyon gyorsan nekilettek a szabályozásnak, és lehet, hogy a tagállami szabályozások nagyon különböznek egymástól. De hát a gond az, hogy a drónok mindenütt repkednek, nem maradnak szükségszerűen országhatárokon belül. Itt van a hozzá kapcsolódó iparág is, amelynek igen nagy a teljesítménye, látnunk kell, hogy milyen termékeket állítanak majd elő, folyamatosan változik majd a helyzet, és éppen ezért olyan szabályokra van szükség, amelyek alkalmazkodni tudnak ezen változásokhoz. Gondoljunk például a mobil kommunikáció területére is, itt is hasonló kép, hasonló tendenciákat láthattunk. Szerintem, hogyha 28 különböző szabályozás van érvényben, az mindenképpen hátrányos helyzetbe juttat bennünket. Elhangzott az is, hogy az ügynökségeknek folyósított források gondot jelentenek. De nyilvánvalóan nem működőképes, ha az ügynökség kompetenciáit növeljük, egyre több feladatot rovunk rá, miközben a költségvetését csökkentjük. Nem gondolhatja a bizottság azt, hogy nem meglévő forrásokra támaszkodhat. Nagyon jó, hogy az Európai Bizottság a költségvetés első részét biztosítja, de szinte sokkoló, hogy az Európai Bizottság egy olyan költségvetést akar szabályozni, amelyben, amelyhez csak részben járul hozzá. Köszönöm. Mári Krisztin Árnotő a következő parancsolján. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Nesku úrnak a jelentést, és köszönöm a különböző megnyilvánulásokat a kollégák részéről is. Nagyon örülök annak, hogy komoly munkát végzünk ezen a területen. Azért vannak benne még kérdőjelek, ami az ügynökség további működését illeti, illetve ami az ügynökség kompetenciáinak kibővítését illeti. Ennek értelmében az ügynökség együttműködne az ICAO-val, a Nemzeti Repülésbiztonsági Hatóságokkal, a Eurocontrollal is. Úgy látom, hogy itt a kompetenciák adott esetben megduplázódnak, megduplázódik a munka. Egy olyan jogi dzsungel jöhet létre, amely bizonytalanságot teremt, és ezért károkat okoz az európai ágazat számára. Emellett mindez nyilvánvalóan költségekkel is jár. Szerintem az ügynökségnek a támogatói funkcióra kellene összpontosítania, valamint az ICAO által meghatározott biztonsági normák végrehajtására. Az olasz szenátus és Málta tudomásul vette, hogy a bizottsági javaslat bizonyos elemei ütköznek a szubszidiaritás elvével. Hát láthatjuk, hogy vannak olyanok, akik európai módon gondolkodnak, és vannak olyanok, akik inkább csak a nemzetállami szinten gondolkodnak. Bizonyos országok tehát aggájaikat fejezték ki a szubszidaritás elvének be nem tartása miatt. Vonatkozik ez a drónokra, a földi kiszolgálásra, valamint a delegált jogi aktusokra is. Ami az ESZA kompetenciáinak növelését illeti, egyedértek a jelentéstevő módosítójával, mi szerint a tagállamok bizonyos hiányosságok esetén, illetve bizonyos hiányosságok felszámolása esetén újra megkaphatják a kompetenciákat. Ami a drónokat életét biztonsági előírásokra van szükség, mindenképpen szükség van arra, hogy az ICAO-val szorosan együttműködjünk ebben a kérdésben, azért, hogy a tagállamoknak ne kelljen olyan jogi rendelkezéseket törölniük a joganyagokból, amelyeket aztán a nemzetközi szervezetek adott esetben túl szigorúnak tartanak. Ami az európai légiközlekedési ágazat versenyképességét illeti, itt szerintem protekcionista megközelítést kell alkalmaznunk, ennek megfelelő módosítókat fogunk benyújtani. Elnök, köszönöm szépen, Zsorzs következik. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a bizottságnak a javaslatot, de mindenek előtt hálás vagyok Marinescu kollégának a jelentésért. Egy dolog foglalkoztat engem, ez pedig a kompetenciák átruházása a tagállamok felől az elzára. A kérdésem az, hogy ez vajon azt is jelenti, hogy a Eurocontrol kompetenciáit, bizonyos kompetenciáit is az ELSZ-ra ruházzuk át. Van-e erre vonatkozó megállapodás a Eurocontrol és az ELSZ között? És hogyha valóban az úgy van, hogy a Eurocontrolról bizonyos kompetenciák az ELSZ-ra szállnak, akkor szeretném tudni, hogy ez vajon egy összeegyeztethető-e a tanács múlt decemberi határozatával. Köszönöm. Köszönjük, Izabel Del Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni. Először is, ami 32-es cikket illeti, ahol a földi kiszolgálásról van szó, illetve a légtér irányításáról, kezeléséről. Szerintem az egyszeri engedélyezés itt nem elég. Másodszorban, ami a drónokat illeti, a jövőben várhatóan egyre több drónt vetnek majd be, ezért nekünk is időben fel kell készülnünk a dolgok ilyetén alakulására, főként ami a biztonságot illeti. Emellett szükségesnek tartom azt, hogy az engedélyek területén jóval szigorúbban járjunk el, és nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy a drónok határokon átívelően közlekednek. Szorosan összefügg ez a kérdés a szolgáltatásokkal és a repüléssel, mint olyannal. Aztán, ami a kompetenciákat illeti, és azok átruházását az elszára, ezt is nagyon fontos kérdésnek tartom. Ami pedig a delegált jogi aktusok túl nagy számát illeti, szerintem nem szabad túl nehézkessé tenni a szabályozást, ugyanakkor nagyon komoly kérdésről van szó, ezért valószínűleg korlátozott lesz majd a nemzeti parlamentek beavatkozási lehetősége. Köszönjük Gezine Meissner. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen Marinescu kollégának a jelentést, Lényegében három megjegyzésem lenne. Ezek kapcsán módosítókon is gondolkodom. Először is én is gondolkodom az ELSA és a Eurocontrol kapcsolatán. Tudom, hogy az a megfontolás állít előtérben, hogy legyen egy olyan ügynökségünk, mint amilyen az USA-ban is működik. Másrészt azonban itt más a struktúra. A Eurocontrol eddig jól működött a maga feladat körein belül, és én attól tartok, hogy ezt a struktúrát esetleg megbolygatjuk. Nyilván fontos, hogy az elzát megerősítsük, de szerintem a jövőben is szükség lesz mindkettőre, a Eurocontrollra és az elzára is. Másrésztről látni kell azt is, hogy európai légterünk van, sajnos még nincs egységes európai légterünk, de ebbe az irányba kell elmozdulni, ezért mind két szervezetre szükség van és szükség lesz fontos, hogy a kettő jól működjön együtt egymással. Ami a drónokat illeti, ez a második terület, amelyről beszélnék. Miltenberg úrtól sokat hallhattunk erről a témáról. Általában véve teljesen egyetértek, szabályokra van szükség. Én ugye liberális politikus vagyok, ezért nekem aggájaim vannak, hiszen hogyha megvalósítjuk a geofencinget, illetőleg, hogyha a magas teljesítményű magánkézben lévő drónokat úgy alakítják ki, hogy bizonyos magasságon felül ne tudjanak repülni, és bizonyos sebességet ne lépjenek túl, akkor ez a biztonság szempontjából jó, de másrészt a manőverezi lehet, manőverezési lehetőségeket nagyon erősen korlátozza. Oda kell figyelnünk tehát arra, hogy ne nagyon, ne avatkozzunk be túlzottan a magánszférába. Nyilvánvalóan megfelelő biztonsági rendelkezésekre szükség van, nehéz itt az egyensúlyt meghatározni, utána nézek majd annak, hogy hogyan lehet egy olyan, lehet, hogyan lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy a biztonság is szavatolva legyen, és a drónokkal kapcsolatos lehetőségeket se korlátozzuk túlzottan. Másrésztről tudom, hogy az USA-ban jobban szabályozzák, hogy az egyes technikai, technológiai rendszerek a kölcsönös azonosításra vonatkozólag mennyire különbözőek a különböző repülőgépekben, Fontos, hogy egy olyan rendszerünk legyen, amely teljes körű biztonságot nyújt. Nem engedhetjük meg, hogy a kisebb repülőgépek és a nagyobb repülőgépek más és más rendszerekkel legyenek felszerelve, amelyek, amely rendszerek különböző frekvenciákon működnek, és ezért a kölcsönös felismerés nem működik jól. Ezt is fontosnak tartottam megemlíteni. Köszönöm, Daniela Ájútó. Köszönöm. Először is ami az elzárt életé. Aggasztónak tartjuk, hogy az ELSA esetében most itt a kompetenciák egyfajta központosítása történik majd meg. Kérdés, hogy milyen forrásokkal kívánjuk ezt szavatolni, hogyan kívánjuk megteremteni az erőforrásokat ehhez. Másrésztről aggaszt bennünket az, ami elhangzott a Eurocontrol és az ELSA kapcsán, hogy a bizonyos kompetenciákat ruházunk az elsa akkor ez esetleg zűrzavart okozhat, sőt, akár a különböző bürokratikus szinteken zavart okozhat. Ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti, ezt nagyon fontosnak tartjuk, a fenntarthatóság irányába kellene erősebben elmozdulni. Fenntartható, környezetbarát megoldásokra van szükség, és szerintem nem szabad a költségek kérdésének alárendelni a környezetvédelmi megfontolásokat. Továbbá úgy gondolom, hogy a munkahelyi biztonsági intézkedések nagyon fontosak, a pilótákra vonatkozó munkafeltételeket is meg kell nézni, illetve azok összeegyeztethetőségét a biztonsági rendelkezésekkel. Itt amúgy gondolom még sok a nyitott kérdés. A pilóták munkafeltételeiben is egyébként az elmúlt évek során rengeteg változás történt. Ami a teljesítmény alapú biztonságot illeti, szerintem ez ahhoz vezetne, hogy a magas biztonsági normákat már egyszerűen be sem lehet tartani Európában. Ami a drónokat illeti, üdvözöljük az erre vonatkozó javaslatot, nagyon fontos, hogy a biztonság és a magánszféra védelme megfelelően megvalósuljon. Ezeket az elemeket tartjuk a legfontosabbnak. Köszönöm. Köszönjük. Még egy rövid megjegyzést engedjenek meg a végén. Jackie Foster a delegált jogi aktusokról beszélt. Amint a delegált jogi aktusokról van szó, tudjuk, hogy a bizottság és a tanács mindig kihátrál ezek mögül, és egyedül akar dönteni. Nagyon oda kell figyelnünk erre, a delegált jogi aktus, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktus kiváló dolog, amikor technikai változásokról van szó. Közlik velünk ezeket a változásokat, és aztán három hónap alatt mi eldöntetjük azt, hogy akarunk-e beleszólást, vagy rájuk hagyjuk a döntést. De hogyha politikai kérdésről van szó, akkor nyilván azt akarjuk, hogy mi is részt vessünk a döntésben. Újra és újra előkerül ez a harc a legutóbbi három oldalú egyeztetés során is ez történt. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal lehet időt megtakarítani, ez kiváló, de nem engedhetjük, hogy ezt arra használják fel, hogy a parlamentet kizárják bizonyos döntésekből. Rajtunk múlik az, hogy azt mondjuk, hogy ez technikai kérdés, ez politikai kérdés, és a politikai kérdésről van szó, mi is részt akarunk venni a döntésben. A Lisszaboni szerződés tíz éves, és tíz éve újra és újra felbukkan ez a vita, Parlamenti képviselőként nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne zárjanak ki bennünket döntésekből, delegált jogi aktusokra hivatkozva. Még van egy pici időnk, nem igazán intéztek önökhöz közvetlenül kérdést, de ha még szeretnének hozzászólni, akkor itt a lehetőség. Úgy látom, nem szeretnének. Akkor még a jelentéstevőnek adnám meg a szót, illetve előtte még természetesen, természetesen biztosítunk lehetőséget a bizottságnak is. Hogyan is felejthettem el a bizottságot, ha már a delegált jogi aktusokat emlegettük? Persze, hogy meghallgatjuk a bizottságot, és Filip Cornélis következik a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát nagyon szomorú vagyok, hogy csak a delegált jogi aktusok kapcsán gondolnak ránk. Remélem, hogy vannak azért pozitívabb elemek is, amelyek összekötnek bennünket. Először is szeretném megköszönni Marinesco jelentéstevőnek a jelentést tervezetet. Tudjuk, hogy ez a szöveg nem volt egyszerű, a jelentéstevő nagyon részletes munkát végzett, és nagyon sok módosítást javasolt. Sok általa javasolt módosítás az európai légiforgalmi és légibiztonsági rendszert erősíti. Ez általában véve olyasmi, amit üdvözlünk. Annak is nagyon örülünk, hogy a bizottsági javaslat fő célkitűzéseit Marinescu úr jelentése is alátámasztja. Szeretném megemlíteni azt, hogy a szöveg célja az, hogy egy teljesítmény alapúbb és kockázat alapúbb megközelítés felé mozduljunk el másodszorban, olyan változásokat akarunk eszközölni, amelyek a az erőforrás felhasználás hatékonyságát növelik, mint európai, mint nemzetállami szinten. Harmadsorban cél az, hogy a szabályozási rendszerben megmutatkozó hiányosságokat megszüntessük, a kiberbiztonság tart- tartozik ide, illetve a földi kiszolgálás területe. És célkitűzésünk az is, hogy a múlthoz viszonyítva jobban tudjuk kezelni a repülésbiztonság és egyéb területek közötti összefüggéseket. Gondolni kell itt a környezetvédelemre például, és más egyéb területekre. Itt megpróbáltunk javítani a szövegen, ezekre az összefüggésekre többen is rávilágítottak a mai vita során. Néhány konkrétabb reakciót is engedjenek meg. Először is, ami az az utolsó kérdéskört, tehát az összefüggéseket illeti. Ami a biztonság területét illeti, biztosan észrevették, hogy nem az volt a célunk, hogy az ELSA illetékességeinek a körét bővítsük. Szeretnénk azonban az elsa és az európai szabályozót felkészíteni arra, hogy a jövőben a különböző területek közötti összefüggéseket jobban tudja kezelni. Az egyik olyan, ilyen terület a konfliktus a területek fölötti légtér biztonsága. A tanácsban egyébként e téma kapcsán erősíteni kívánják a szöveget, remélem, hogy a parlament is támogatni fogja ezt a megközelítést. Hasonlóképpen történt ez a környezetvédelem területén is. Hangsúlyoztuk a környezetvédelem és a légibiztonság összefüggésének kérdését. Az elzárt ennek tekintetében kívánjuk megerősíteni. Nyilván az új, új anyagok, új üzemanyagok felhasználása során biztosítani kell azt, hogy ezek biztonságosak legyenek, de fontos, hogy az ELSZ ne csak a biztonságot vegye figyelembe, hanem a környezetvédelmi hatásokat is. Többen is megemlítették ebben a kontextusban azt, hogy közelednünk kell az ICAO normákhoz, ezzel egyet, egyetértünk, igaz ez a biztonsági normákra vonatkozólag is. Ugyanakkor azt a változást javasoljuk, hogy az ICAO környezetvédelmi normákat egy az egyben vegyük át. A biztonság területén ez nem történik, a környezetvédelem területén úgy gondoljuk ugyanezt a megközelítést kellene alkalmazni, azt mondjuk tehát, hogy a priori támogatjuk az ICAO megközelítését, de nem szabad senkit kényszeríteni arra, hogy egy az egyben átvegye ezeket. Senki sem jár így el globálisan, és ez egyébként gyengíteni a pozíciónkat is a többi országgal szemben. Ami a Eurocontrol kérdését illeti, Mi nem javasoljuk azt, hogy az EASA kompetenciáin változtassunk a légiforgalmi irányítás területén. Néhány évvel ezelőtt, 2009-ben a parlament és a tanács ezt javasolta, és az EASA-nak különböző kompetenciákat adtunk a légi navigációs szolgáltatások területén, a drónok kapcsán és így tovább. Az évek során az ELSA egyre inkább ellátta ezeket a feladatokat, és igaz, hogy időnként felmerült a kérdés, hogy az ELSA és a Eurocontrol esetében megduplázódik a munka. Ez normális egy olyan helyzetben, amikor egy átmeneti időszakról van szó. Jelen pillanatban egy munkacsoport dolgozik azon, hogy egy részletes listán dolgozzon ki arról, hogy kinek mi a feladata pontosan, az biztosítva, hogy ne legyenek átfedések, és ne legyenek megkettőződések. Ez a munka jól zajlik, és remélhetőleg a nyárig sikerül lezárni ezt a munkát, és ezáltal tisztázni a helyzetet. Ami a különböző díjakat illeti, szeretnénk biztosítani azt, hogy az ELZE e esetleg az útvonalhoz kapcsolódó díjakból is bevételt szerezzen. A nemzeti hatóságok, a Eurocontrol és egyéb ügynökségek esetében is ez így van egyébként. Az ELSA e felügyeleti és jogszabályokkal kapcsolatos munkájában ez eddig nem így volt, mi csak a meglévő jogi, logikát kívánjuk átruházni az elzára és. Ugyanakkor e lehetőség révén nem fogunk konkrétan forrásokat átcsoportosítani, továbbra is szükség lesz arra, hogy a légi útvonalakhoz kapcsolódó díjak rendszerét szabályozzuk. Egy lehetőséget teremtünk, de nem kényszerítünk senkit semmire. És nyilvánvalóan van, ezt úgy hajtanánk végre, hogy azért a költségek ne növekedjenek meg a légitársaságok számára, hiszen más különben ez növelni a terheket. Úgy gondoljuk, hogy a mi javaslatunkból adódóan sokkal inkább még megtakarításokra kerül sor, mint az adófizetők, mint a az ágazati szereplők számára. Ami a drónokat illeti, illetve pilóta nélküli repülőgépeket, elhangzott többször is, hogy ez egy fejlődő terület, mindenképpen cselekedni kell ezen a téren. Egy-két évet követő vitát, viták után, egy-két évig tartó vitákat követően egyre inkább kirajzolódik egy konszenzus arról, hogy a drónok kapcsán a biztonságot hogyan tudjuk szavatolni, hogyan tudjuk egyúttal megteremteni a kellő biztonságot, és más részről megteremteni a szükséges mozgásteret a fejlődő ágazat számára. A kérdés jelen pillanatban az, hogy e szabályozásban mennyire kell meghatározni a részleteket. Szerintem nem lenne szabad minden részletet ebben a szabályozásban lefektetni. Más területeken sem jártunk így el. Nem szabadna például most itt megfogalmazni azt, hogy egy adott repülőgépnek például hány rész kiárata legyen, ezt a technikusokra hagyjuk, vagy a mérnökökre. Mi csak annyit mondunk, hogy elegendő vészkijáratra van szükség. Hasonlóképpen kell eljárni a drónok esetében is. Alapvető szabályokat fektetünk le a rendeletben, és tudom egyébként, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy részletesen szabályozzunk, de szerintem várni kell még ezzel. Egyelőre csak általánosabb rendelkezéseket kellene megfogalmazni, mert máskülönben nem tudjuk majd követni a technológia változását. Egy záró megjegyzés. Szerintem ez nem egy különösebben vitatott jogszabálytervezet. Sok-sok elemét illetően egyetértünk egymással. Nyilván lesznek módosítások, de a legfontosabb az, hogy javuljon a helyzet a biztonsági helyzet a légi közlekedésben. Remélem, hogy viszonylag gyorsan a munka végére tudunk jutni, azért, hogy utána majd a részletekben a részleteket is kidolgozzuk, és részletes szabályokat tudjunk elfogadni a drónok biztonságát illetően. Ennyi szerettem volna mondani, elnök úr, és köszönöm ezt a rendkívül érdekes vitát. Köszönöm. És mielőtt most megadom még egyszer a jelentéstevőnek a szót, javítanám az általam mondottakat. 2010-ben fogadtuk el a Lisszaboni szerződést, tehát hat év telt el, azóta nem tíz, elnézésüket kérem. Most pedig Marinescu képviselő kapja meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevétel már, ami a nemzeti hatóság versus illetékes hatóság elnevezést illeti. Azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk Foster asszony véleményét, amit a parlament megszavazott a drónokkal kapcsolatosan, illetve az EASA módosítást is megszavazta a parlament három évvel ezelőtt. Ez egy jogszabályalkotási jelentés volt, ezt blokkolta a tanács, pedig amellett szavaztunk, hogy csak egy nemzeti hatóság legyen, nem több, illetve hogy EAA lenne a név, az új név. Számomra a légiközlekedésben, a közlekedés, légiközlekedés egyenértékű a biztonsággal. Biztonság nélkül nincsen légiközlekedés. Ezért gondoltam, hogy az ügynökség nevében a biztonságot is bele kellene foglalni. Illetve 2009-ben volt egy második jogszabályalkotás, amikor nemzeti felügyeleti hatóságokat hoztunk létre, most néhány év elteltével arra a következtetése juthatunk, hogy csak egy re van szükség, különböző okok miatt, költségvetés és egyéb okok miatt, ami pedig a szociális feltételek biztonság összefüggést illeti, benyújtottam egy módosítót ezzel kapcsolatosan, már szerepel a rendeletben. Véleményem szerint ez elégséges. A repülőterekkel kapcsolatosan valóban van egy kivétel, lehet egy kivétel a kis repülőterek esetében, de a legtöbb repülőtér szabályozás alá kerül az eurokontrollal kapcsolatosan, illetve a díjak, ezeknek a létezése illetve az érdekek ütközése, összeegyeztethetetlenség. Most beszélhetünk összeférhetetlenségről, mert az Eurocontrol kap pénzt a közúti díjakból, ugyanakkor teljesítmény felügyeleti szervként jár el, és meghatározza az útvonaldíjakat. Ezt a rendelet megoldaná, amiről három éve szavaztunk, amikor azt kértük, hogy a PRB a teljesítmény felülvizsgálati szerv független európai szerv legyen. Be nyújtok egy módosítót, hogy ezt a két hatáskört tisztázzuk, hogy ne legyen átfedés az Eurocontrol és az EASA között. Úgy gondolom, hogy ez elégséges. Köszönöm szépen még egyszer az észrevételeket, Figyelembe fogom őket venni a módosítók vizsgálatakor. Köszönöm szépen a szakértők részvételét. Elnök úr, ha marad időnk, akkor feltehetek -e egy kérdést a szakértők felé? Én úgy tudom, hogy van még kilenc percünk, csak egy rövid választ várok tőlük. A kérdésem a következő. Elégedett Egyetértettek önök azokkal a kategóriákkal, amelyekre az ELSA javaslatot tett a műszaki véleményben? És hogyan gondolkodnak mondjuk két kategóriáról? Az egyik az ártalmatlan kategória, amit világos kritériumok alapján, tesztek alapján kellene meghatározni, illetve minden egyéb. Köszönöm. Who wants to ask? Ki az, aki válaszolni szeretne? As I, um, explained... Ahogyan uh, magyarázatomban kifejtettem, számunkra a nyílt kategória a legnagyobb uh, fejfájás. Szeretnénk egy ártalmatlan kategóriát, amelyre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más játékszerekre más területeken, illetve egy olyan kategóriát, amely a légiközlekedés szerves része, és vonatkoznak rá a kockázat, alapú kockázattal arányos szabályok. A nyílt kategória, ahogyan most elképzeljük, mert ugye a, az ELSZA nem adta ki a részletes szabályozás tervezetet, tehát a mostani ellás szerint sokkal kockázatosabbnak tűnik, mint ahogyan azt bemutatják a pártolói. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a vitát. A módosítók benyújtásának határideje június 8-a 12 óra, és még egyszer köszönöm szépen a szakértők jelenlétét. Azt gondolom, hogy az ő számukra is érdekes volt ez a vita, és át is térünk a következő, következő napi rendi pontra. So we have to continue. Akkor folytassuk. Kérem, hogy foglaljanak helyet, vagy aki nem szeretne helyet foglalni, az gyorsan távozzon a teremből. A 9-es napi rendi pont következik. A közlekedési infrastruktúrához eh, való jobb hozzáférés eh, Közép- eh, és Kelet-Európában. Kérek mindenkit, hogy távozzon a teremből, szeretnénk folytatni a munkát, vagy aki nem tervezik, nem tervez távozni, azt kérem foglaljon helyet. So, noch einmal. Die Verbesserung. Hát még egyszer. A közlekedési infrastruktúrok összeköttetésének javítása közéves kelet-európában. Tomás Piotr Poréba a jelentéstevő, és neki adom meg most a szót. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy Ma lehetőségünk van arra, hogy beszéljünk a jelentés tervezetemről, amelynek témája az, hogy hogyan tudjuk a hozzáférést, illetve a közlekedési infrastruktúrák összekötését javítani Közép- és Kelet-Európában. Az európai közlekedési politikának egyik kulcsfontosságú elemévé válhat az én jelentésem, és szeretném bemutatni ennek legfőbb érveit. Azt gondolom, hogy ma elmondhatjuk, hogy a korábbi e, döntéseknek köszönhetően a tentével kapcsolatban és az Európát e, átszelő hálózatok kapcsán az európai összekapcsolódási eszköz az egyik legfontosabb eleme a közlekedési infrastruktúrának. És ez egy jól működő infrastruktúra. Azt gondolom, hogy nagyon elérkezett az ideje annak, hogy a vétát további fontos témákra tereljük, különösen ami a kihívásokat illeti. Szerintem nagyon fontos az összekapcsolódás, az infrastruktúrák összekapcsolódásának hangsúlyozása, különösen Közép- és Kelet-Európában. Lettország, Litvánia, Észtország, Csehköztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Horvátország, Románia és Bulgária tartoznának bele ebbe a körbe. Szólnék néhány szót a legfőbb problémákról, amelyeket találkozunk, amikor az összekapcsolódásról esik szó az infrastruktúrák kapcsán Közép- és Kelet-Európában. Azt gondolom, hogy az egyik kulcsfontosságú probléma a kohézió hiánya, gazdasági, szociális és területi szempontból. Éppen ezért az összes beruházásnak, projektnek, amelyeknek célja az, hogy az összekapcsolódást erősítsék ezen a területen, nagyon fontos projektek. Hát itt a közlekedési projektekre, közlekedéshez kapcsolódó projektekre gondolok. Nagyon fontos, hogy ezek a projektek versenyképesebbek legyenek. nagyon fontos, hogy ezek a projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy a versenyképessége megmaradjon ezeknek az országoknak, illetve fontos, hogy a jobb gazdasági, szociális és egyéb fejlődést eredményezzenek Európa ezen részében. Mit is értünk a jobb összekapcsolódáson? A jobb hozzáférés, jobb összekapcsolódás – beleértve a vasútat, a közutakat, illetve a légi folyosókat. Fontos, hogy mindezek alapját képezzék annak a folyamatnak, amely lehetővé teszi azt, hogy megvédjük a kerti határainkat. Tehát nagyon fontos a kritikus infrastruktúrák infrastruktúrája, hiszen ezek garantálják az egyes országok biztonságát. Hogyha a keleti térséget nézzük, a legfőbb szállítási tengelkészak dél, ezek egyre fontosabbá válnak napjainkban. Azt gondolom, hogy az ilyen típusú infrastruktúrákban történő beruházás Közép- és Kelet-Európa számára nagyobb biztonságot is jelenthetnének. Éppen ezért jelentésemben hangsúlyozni szerettem volna, annak szükségességét, hogy nagyon fontos jobb közlekedési összekapcsolódások biztosítása Európa keleti részében és így több régió válhatna a TNT hálózat részévé. Ez pedig további gazdasági potenciált jelenthetne Közép- és Kelet-Európa számára. Ezek a lépések nagyon fontosak, és olyan projektekben, mint a Rail Baltica projekt, ennek megvalósulását is látjuk, Üdvözlöm mind a bizottság, mind a, az érintett tagországok eltökéltségét. Nagyra értékeljük az új lengyel kormány eltökéltségét is, amely a Rail Baltikát az egyik legfontosabb kulcsontosságú közlekedési projektnek tekinti. És fontos, hogy ez az elkövetkezendő években teljes mértékben működőképessé váljon. Azt gondolom, hogy feltétlenül többet kell tennünk, hogy profitálhassunk abból, amit már elvégeztünk. Bizonyos konzultációkra már sor került az Európai Parlamentben, az a nemzeti parlamentekben és a bizottság részéről is. A Via Kárpátia, egy további projekt, egy Litvániával indul, Litvániából indul Görögország felé, ez is egy nagyon fontos projekt, és azt gondolom, hogy ez egy olyan közúti közlekedési projekt, amely nem csak Lengyelország, Magyarország, a balti államok, Románia számára gazdasági fejlődést jelentett, hanem ez egyik olyan vasúti közlekedési projektekről van szó, projektről van szó, amely jobb biztonságot is eredményezhet a keleti határán az EU-nak, illetve az EU egész számára nagyobb biztonságot teremthet. A közúti e, infrastruktúrákba történő e, beruházáshoz sok pénzre van szükség, és hiszek abban, hogy az Európai Bizottság és a e, közép- és kelet-európai tagországok többet fognak tenni annak érdekében, hogy a pénzügyi döntéseket jobban koordinálják. A cél az, hogy teljes koherenciát garantáljunk az összes felépés szempontjából. Függetlenül attól, hogy tengeri úton, vasúton vagy közúton történik a szállítás, nagyon fontos a szinergiahatások megkeresése, hiszen ez nélkülözhetetlen. Nagyon fontos a finanszírozásban is élni a szinergiahatásokkal. Például a az európai összekapcsolódási stratégia, az Európai Beruházási és Újjáépítési Bank, és részt vesznek mindebben. És az Európai Stratégiai Beruházási Alapból is történik finanszírozás. Azt gondolom, hogy ez segíthet bennünket abban, hogy jobban meg tudjuk valósítani a közlekedési projekteket Európa ezen részében. A makroregionális együttműködés szintén kulcsfontosságúvá válhat, különösen ami az innovatív kormányzási mechanizmusokat illeti. Ennek eredményeként a politikai ügyekhez kapcsolódó problémák, amelyeket E, tagországok egyénileg külön nem tudnak megoldani. Mindezen kérdéseket közösen lehetne kezelni. A jelenlegi tapasztalataink alapján, amikor a balti Duna stratégiákról van szó, az Ion-tengeri stratégiáról, ezeket a tapasztalatokat a Kárpát-medence térségében is e, hasznosítani lehet. A Via Carpatia gerincét eh, képezhetni ennek a jövőbeni új stratégiának. Amikor eh, különböző úton történő szállításokról, közlekedési módozatokról van szó, és Kelet-Európában, akkor azt gondolom, hogy a jelentésünknek feltétlenül eh, összpontosítanája kell az intermodalitás erősítésére. Nagyon fontos még többet tenni amikor a személy vasúti szállítás jobb összekapcsolódásáról van szó, hiszen Európa ezen részében eh, nem eléggé fejlett eh, ez a rész. Ez egy olyan pont, amelyet a közép- és kelet-európai polgároknak is meg kell érteniük. fejlesztés Európa ezen részén nem lehetséges megfelelő beruházások nélkül. És jelentősebben egy további pontot is meg szeretnék említeni, és remélem, hogy ezt a javaslatot önök üdvözölni fogják. Amikor a belvízi közlekedésről van szó, akkor különösen Dunán történő szállításról, közlekedésről, akkor Európa jelentős potenciállal bír. A Duna nagyon fontos folyó, és fontos ennek jobb hajózhatóságát garantálni. Ebben a régióban vannak más folyók, amelyek kapacitását eddig nem sikerült megfelelően kialakítani. Nagyon fontos csatornát kell kéteni a Duna és az Odera között, és azt gondolom, hogy ez a teljes régió számára nagyon sokat hasznot hozhatna. Azt gondolom, hogy többet tehetnénk a régióban, amikor a tengeri kikötőkről van szó, a Balti tengeren és a Fekete tengeren, különösen energia szempontjából, illetve az energiállátás biztonsága szempontjából. Jelentésem egy további érvet is kiemel. Ezek a víz alatti e, építmények nem akadályozhatják az egyes kikötők munkáját, és nem jelentetnek akadályt bizonyos feltételek szempontjából. Akkor a kikötőbe történő behajózás feltételeit rögzítjük. Hát nagyon fontos bizonyos kikötők hozzáférhetőségének javítása, beleértve bizonyos lengyel kikötőket. Jelentéstevőként szeretném önöket biztosítani arról, hogy nyitott vagyok a javaslatok iránt, a további vitát is várom. És azt gondolom, hogy az összekapcsolódás Közép- és Kelet-Európa számára nagyon fontos, és remélem önök is reagálnak ezekre a pontokra, nem nem jó együttműködést eh, tudunk majd folytatni. Ez a jelentés, ez a szöveg, fontos, hogy olyan szövegé váljon, amelybe stratégiai iránymutatásokat is bele tudunk venni, olyan iránymutatásokat, amelyek segítik majd az elkövetkezendő években munkánkat, segítik fejleszteni az infrastruktúrát az egyes régiákban, az összekapcsolódást és a hozzáférhetőséget is megfelelően fejleszteni. Bizonyos rendelkezéseket szívesen beleveszek a jelentésembe, amiket a parlament, a bizottság és a tanács is el tudnak fogadni, illetve remélhetőleg jobban együtt tudnak ezek az intézmények majd az összes közlekedési projekt kapcsán működni. Fontos, hogy ezek a megoldások hasznosak legyenek. Kulcsfontosságú területről van szó, szó, hiszen nem csak a közlekedés hozzáférhetősége összekapcsolódása a cél, és nem csak a fejlettségi szintekbeli különbségek csökkentéséről az egyes tagországok között, nem csak arról, hogy a gazdasági fejlődést szeretnénk felgyorsítani Közép- és Kelet-Európával, hanem arról van szó, hogy nagyon fontos a biztonság, a biztonságosság erősítése, egész Európában. Én azt gondolom, hogy a, a hasznos kapcsok, mindegy, hogy közúti, vasúti vagy tengeri közlekedésről van szó, lehetőséget hordoznak magukban, és erősíthetik a biztonságot. Nem csak az adott térség lakói számára, hanem az egész Európai Unió számára. és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez legyen az egyik fő üzenete a szövegünknek. Remélem, hogy önök ezzel a javaslattal egyetértenek majd, és mint említettem, várom a közös munkát, az együttműködést. Köszönöm figyelmüket! és természetesen kapcsolatban maradunk. Köszönöm szépen, Deli Andort. Köszönöm a szót. Elsősorban üdvözölni szeretném Poreba kollégám a jelentéstevő szövegét, amelyet már magában nagyon jó kiinduló pontnak tartok, és külön köszönöm, hogy már itt bejelentette azt is, hogy milyen nyitott lesz a módosítók irányában, mert bizonyára lesznek néppárti javaslatok. Az, amit természetesen hát nagyon üdvözlünk a néppárt részéről is, hogy napi rendet tudott kerülni egy ilyen javaslat, egy ilyen, akár egy ilyen INI report keretében is, és reméljük azt is, hogy ez egy további ösztönzést, segítséget tud adni elsősorban az Európai Bizottságnak abban a vonatkozásban, hogy tovább dolgozzon ezen a területen is. Most átérve a szövegre, illetve magára a jelentés tervezetére, a árnyék jelentéstevőként üdvözölni tudom azt a momentumot, hogy a jelentés hangsúlyosan kezeli a horizontális E, irányultságokat, a horizontális vonalakat és az, ennek az aspektusnak a e, kiemelését. Fontos továbbá az észak-dél irányvonal erősítésének is a hangsúlyos megjelenítése. Elsősorban a, e, a, a az érintett tagországok keleti határai irányában, ahol ugye hangsúlyosan megjelenik a Via Kárpátiának a, a lehetséges szerepe. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartom kiemelni, és említettük a keleti határokat, hogy a közép-kelet-európai hálózat, konnektivitás, hozzáférhetőségnek a fejlesztése az nagyon nagy hatással van a szomszédos országokra, legyen szó a keleti partnerség országairól is, mint például Fehér Oroszország vagy Ukrajna, de ugyanígy vonatkozik ez a Nyugat-Balkán tagjelölt országaira is, és hát tudjuk, hogy mennyi problémával szembesül az Unió a, a határain, a végeken is, hát én azt gondolom, hogy a az infrastruktúra fejlesztés, a hálózat fejlesztés is e- e- e- ennek egy pozitív kisugárzása lehet a, ezeknek az országok irányában is, ezek az országok gazdaságai irányában is, ami egy nagyon hőnóhajtott politikai stabilitást is eredményezhet ebbe, ezekben az országokban. Természetesen vannak még ötleteink, észrevételeink, hogy miként tudnánk ezt a szöveget még tovább javítani, és itt elsősorban az infrastruktúrális projektek pénzügyi mechanizmusainak a részletesebb kibontását szeretnénk megcélozni, hiszen hallhattuk tegnap Bulc biztos asszonytól is, hogy épp ami a kohéziós országokat, tagállamokat illeti, hogy ezen a területen van még mit tanulnunk, van még mit tennünk. Ezeket a megjegyzéseket természetesen módosító formájában fogjuk a jelentéstevőnek továbbítani, és hát ezért is számítunk a jelentéstevő nyitottságában. Köszönöm szépen! Danke sehr, jetzt Claudia Tapadel. Köszönjük, Claudia Tapadel a következő. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc și eu colegului nostru. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Poreba kollégának a munkát. A mi frakciónkon belül is pozitív visszajelzést kaptunk és adunk erről a jelentésről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Bizottság egy ilyen saját kezdeményezésű jelentést készít, és persze érdeklődéssel várjuk az Európai Bizottság reakcióját is a jelentésre. Összességében az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó összes fontos elemet tartalmazza a szöveg, és kiegyensúlyozottan helyes és helyén való módon foglalkozik az infrastruktúra kérdésével ebben a régióban. A szöveg felhívja figyelmet a hiányosságokra, de a lehetőségekre is. Ami a prioritásokat illeti, a kelet-közép-európai országokban. Ezek az országok nagy mértékben függnek a különböző közlekedési útvonalaktól és azok összekapcsolódásából. Egy további prioritás a az útvonalak megléte Nyugat-Európa felé. Nyilvánvalóan gondolni kell a környezetvédelmi normákra is, és az Európai Unióban uralkodó környezetvédelmi szabályokra. Úgy gondolom, hogy a nemzeti hatóságoknak és az európai intézményeknek jobban kell együttműködniük egymással. Ami a tentét illeti, úgy vélem, hogy az együttműködést meg kell erősíteni, és jobban oda kell figyelni a tagállamokban uralkodó lehetőségekre is. A makroregionális stratégiák koordinációs eszközként szolgálhatnak, és lehetővé tehetik a know-how, a szakértelem megosztását, ugyanakkor azonban a különböző országok költségvetésétől is függ a lehetőségek kiaknázása. Ha nem vesz részt minden résztvevő a finanszírozásban is, akkor ezeket a programokat nem tudjuk megvalósítani a gyakorlatban. Ami a multimodalitást illeti, ezt mindenképpen eszközként használhatjuk a különböző régiók fejlesztésére, és arra, hogy összekapcsoljuk egymással a belvízi hajózást, a vasúti közlekedést és a közúti közlekedést. Nyilván kereskedelmi lehetőségek is vannak itt, de úgy gondolom, hogy a különböző közlekedési módozatok összekapcsolása környezetre is kedvező hatással lehet. A tagállamok számára fontos a rugalmasság, ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretném. A rugalmasság nélkül a különböző modalitások összekapcsolódása nem lehetséges, illetve fontos a rugalmasság a megvalósításra vonatkozó határidőket illetően is. Emellett a tagállamokban nagyon fontos a belvízi hajózási útvonalak megfelelő kialakítása. A Dunát említeném, amely a leg, az egyik legfontosabb folyó ebben a régióban. 2012-ben és 2014-ben is megállapodtak a Dunamenti országok egymással, és emellett megszületett a döntés, a Rotterdami döntés a TNT hálózatokról. Úgy gondolom, hogy a Duna nagyon jó összeköttetési lehetőség kelet és nyugat között. És a kereskedelem szempontjából is rendkívül nagy jelentőséggel bír. Úgy gondolom, a Duna felhasználása, illetve egy esetleges összekötetés megteremtése a földközi tengerrel nagyon nagy előrelépést jelenthet, és a Rotterdammal való összekapcsolódás is nagyon fontos, így nyugat és észak felé is létrejön egy kapcsolat, valamint a világ egyéb pontjai felé is. Természetesen a kontinensen belüli összeköttetések is ugyanilyen fontosak. Ami a finanszírozást illeti, illetve az európai forrásokhoz való hozzáférést, Szerintem további finanszírozási eszközöket kell találni, és egyfajta PPP konstrukcióban gondolkodhatnánk. Úgy gondolom, még hiányoznak a tapasztalataink a több érdekelt részvételével történő finanszírozás területén. Több finanszírozási eszközt is be kellene vonni, de fontosnak tartom azt is, hogy ne csak a finanszírozás álljon előtérben, hanem a szakértelem megosztása is nagyon fontos. Ez is előfeltétele annak, hogy a finanszírozási lehetőségekkel egyáltalán élni tudjanak a e régió országai. Fontos az infrastruktúrás projektek kapcsán az engedélyek, az engedélyeztetési folyamat, illetve eljárás leegyszerűsítése, erre a leegyszerűsítésre mindenképpen szükség van, mégpedig mielőbb, hiszen ez ideig az eljárások sokszor nagyon nehézkesek voltak, hosszantartóak. Nyilvánvalóan ez függ az egyes tagállamoktól is. De ez talán érdemes lenne egy jelentés kapcsán megnézni a közösségi joganyagot is, illetve megfontolni annak szükségességét, hogy a közösségi joganyagot hozzáigazítsuk a jelenlegi helyzet követelményeihez. Nagyon fontosnak tartom továbbá az EU-s tagállamok szomszédos országokkal történő összeköttetését is. Ez egy nagyon fontos eszköze lehetne a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének. A jelentés jobb összekapcsolódásról beszél, jobb interkonnektivitásról a Nyugat-Balkánnal és Ukrajnával. Természetesen támogatom mindkét javaslatot, de egy további javaslatot is előterjesztenék. Európát a kaukázusi régióval és Ázsiával is össze kell kapcsolnunk egészen Kínáig. Ez egyfajta alternatívát jelentene az eddigi kereskedelmi útvonalakhoz képest, amelyeket, mint tudjuk, néha szankciók is sújtanak. A közlekedést, az energiapolitikánkat és a külpolitikánkat tehát jobban össze kell hangolnunk. A közlekedés persze a turizmus szempontjából is fontos, ezt többször is hangsúlyoztam már, és tudjuk, hogy a turizmus bizonyos európai régiók számára elengedhetetlen. Vannak olyan infrastruktúrák, amelyek elsősorban az ipari ágazatokat szolgálják, illetve a nagyvállalatokat, számukra lehetővé teszik például új üzemek létesítését. Hasonlóképpen azonban jó lenne, hogyha az európai útvonalak más ágazatok fejlesztéséhez is hozzájárulnának. Még egy percet kérek, elnök úr. Sokszor előfordul, hogy a turisták szeretnének Közép-Kelet-Európába látogatni, olyan országokba, ahol rengeteg a turisztikai célpont, de egyszerűen nehéz megszervezniük az utazást, nincsenek, hiányoznak a szükséges kapcsolatok, és sokszor kell váltaniuk a különböző közlekedési módozatok között éppen a hiányzó interkonnektivitás miatt. Ami a Schengeni térséget illeti, a jelentés sokat beszél az infrastruktúráról, de az infrastruktúra adja az európai modalitások lényegét. Sajnos vannak olyan országok, amelyek újabb és újabb akadályokat állítanak fel, ahelyett, hogy a korlátokat ledöntenék. Románia és Bulgária már régóta eleget tesz az összes technikai előfeltételnek és követelésnek. Az elnök félbeszakítja felszólalót, ha még tovább beszél, akkor ma már nem tudunk a dolog végére jutni. Felvethetjük itt most Schengen és Európa összes baját, de hát, hogyha ezt tesszük, akkor nem jutunk a végére, úgyhogy kérem összpontosítson a jelentés szövegére. Hát lényegében azért mégiscsak a jelentéshez kapcsolódik a, az, amit mondtam árnyék jelentéstevő vagyok, ezért szeretném azt kérni, hogy hadd beszélhessek egy kicsit bővebben a jelentésről. Zárásképpen szeretném még elmondani, hogy reménykedem abban, hogy az Európai Bizottság is reagál majd erre a saját kezdeményezésű jelentésre. A bizottságnak az aktuális helyzetből kell kiindulnia, és világos stratégiát kell kialakítania a közép-kelet-európai infrastruktúra kialakítására. És fontos, hogy ez a stratégia a TEN-T stratégiához is igazodjon. Egy ilyen stratégia nélkül és a megfelelő pénzügyi támogatás nélkül nem tudunk majd európai szintű kiegyensúlyozott infrastruktúrát létrehozni és megfelelő összeköttetést kelet és nyugat között. Köszönöm. Elnök, sajnos most legfeljebb 5 percet tudok adni már a felszólalóknak, mert hogyha mindenki 10 percig beszél, akkor nem jutunk a végére. Pável Telicska a következő. Megengedi, hogy előtte szóljak röviden egy-két szót. Nagyon örülök, hogy Pável Telicska, ennyi jelentéstevünk itt van, de csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy a Duna stratégia is egy nagyon fontos terület, és nagyon érdekesnek tartom a csatornával kapcsolatos megjegyzést is ezt szem előtt kellene tartanunk Pável. Köszönöm szépen. Nem, volt itt, nem voltam itt, amikor az előadó bemutatta a szöveget, de három helyen ütköznek azok a témák, amiknél ott kell lennem. Ami a jelentést illeti, el kell ismerem, hogy az elején nem voltam nagy pártolója olyan jelentéseknek, amelyek az Európai Unió egy területi egységére hivatkoznak, még hogyha csak hangsúlyozzák is az egyes részeket, minden esetre tiszteletben tartom, hogy ez a döntés született, és Közép- és Kelet-Európára összpontosítunk itt. El kell mondanom, hogy Nyugat-Európára is igaz, ha már most felszereteljük Európát, hogy a közép- és kelet-európai országok, az enyémet is beleértve, nem mindig hatékonyan és hatásosan használták fel az EU forrásokat különböző okokból, nem voltak eléggé felelőkészítettek a projektek, vagy nem készültek el a környezeti hatástanulmányok. Bizonyos források, amelyeket felhasználtunk, jobban is elkölthetők lettek volna, ez az első dolog. Második, nem látom, hogy kellőképpen hangsúlyozná a tervezet a biztonság kérdését. A módosítóimban próbálom ezt újra megerősíteni, harmadszor pedig értem, hogy Közép- és Kelet-Európáról szól ez a jelentőség, de elsősorban úgy látom, hogy Kelet-Európa a fő téma, a balti államok, Lengyelország, a keleti határok, és Közép-Európát nem nagyon látom viszont benne. Ha megnézzük, hogy az észak-déli tenger, tengelyre, illetve a kelet-nyugati tengelyre milyen hangsúlyt fektet, azt gondolom, hogy ezt még tovább kellene árnyalni. Aztán van még valami, amit hangsúlyozni szeretnék, Violeta is beszélt erről tegnap. A blending kérdése, erről megoszlanak a vélemények de a pénzügyi eszközök közötti szinergiákról beszél az előadó, de szerintem ennél többről kellene beszélni, hiszen az a cél, hogy <clears throat> ezek az eszközök nem mondjanak ellent egymásnak, hanem inkább kiegészítsék egymást, erre kell figyelnünk. A közutakra összpontosít az előadó, de itt látok egy hiányt, kevésbé beszél a vasutakról, lehet, hogy arra akart rámutatni az előadó, hogy még környezeti szempontból is szükséges a közúti infrastruktúra, például az elkerő utak a városok között, városok körül. Mégis nagyobb hangsúlyt kellene szerintem fektetni arra, hogy egyensúlyt teremtsünk a közlekedési módozatok között. Azután a finanszírozás. Szó esik a méltányos versenyről, az UD rendszerről, illetve különböző tagállamok specifikumairól. Én szeretném azt megvizsgálni, hogy újra felülvizsgáljuk az EU rendszerét, már ami az UD-jakat illeti, bárhogy is hívjuk ezt, nem az euróvinyátáról akarok beszélni jelen pillanatban, szándékosan, de azért ezt javasolnám, hogy integrált módon foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, sokkal inkább, mint ahogyan az most napirendre kerül. Lassan lejár az időm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem kell minden egyes észrevételt előre elmondanom már, ami a módosítókat illeti, de ezeket az egyensúlyokat helyre kellene állítani. Minden esetre én olyan elemeket is bevezetnék, amik például a kelet-közép-európai térségről beszélünk, akkor a Csehköztársaságot se hagyjuk ki, az, hogy a Dunát megemlítik ezt, nem említik meg a kelet-nyugati folyosókat, stb. Ez tehát jó munka alap, nincsen nagy gondom vele. A módosítók, amelyeket benyújtok, inkább a kiegyensúlyozást célozzák, és hogy a biztonságról, a pénzügyekről, a kiegészítő jellegről, az UD rendszerről is szó essen a szövegben, illetve néhány bíráló megjegyzésem is lesz, de az előadóval szívesen dolgozom együtt, hogy minél jobb dokumentum szülessen. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. <clears throat> E, prvo bi se zahvalio kolegi Porebi na... Köszönöm szépen. Köszönöm Poréba kollégának ezt, az, e, ezt a jelentést. Úgy tűnik, hogy ez a téma nagyon fontos, mert valóban nagy a különbség a közlekedési rendszerekben. A fejlettebb európai országok között, a nyugati országokra gondolok, illetve a közép- és kelet-európai országok között. Ezzel valóban foglalkoznunk kell itt a szakbizottságban és más szakbizottságokban is, amelyek pénzügyi, fejlesztési és kohéziós politikákkal foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy az is alapvető fontosságú, amiről Szever kolléga beszélt, vagyis, hogy a vasutakra is hangsúlyt kell helyezni. Közép- és Kelet-Európában hiányzik eh, a vonatkozó infrastruktúra, és ez negatív hatással van mind az áruforgalomra, mind pedig az utasforgalomra. Emellett emiatt nem tudjuk elérni a 2030-as széndiokszid kibocsátási céljainkat a közlekedési területen. Szinergiákat kell létrehozni a különböző alapok között, amelyekkel a tagállamok rendelkeznek, különböző feltételek és kritériumok alapján, amelyek tükröződnek a TNT és a Connecting Europe eszközökben. Garantálni kell, hogy az európai források fenntartható, hosszú távú projektekbe kerülne befektetésre jobb összekapcsolásra, hozzáférésre van szükség a közlekedési infrastruktúrák között ebben a régióban, de más célt kitűzésekkel is foglalkoznunk kell, amelyek az Unió kulcsfontossági politikáira vonatkoznak, például a levegő szennyezés csökkentése, az üvegházhatás csökkentése, illetve a közúti biztonság fokozása. a különböző tagállamoknak is be kell fektetniük a közötti infrastruktúra javításába. Most arról beszélünk, hogy a regionális és uniós szabályozást harmonizálni kell. Sokszor van arra példa, hogy határon átnyúló kapcsolat nincsen a rendszerek között, csak ezzel lehet hatékonyabbá és olcsóbbá tenni a közlekedést. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés a multimodális közlekedésről is kell, hogy beszéljen a közúti és a tengeri kikötők, a folyami és a tengeri kikötőknél, és hogy a vasúti összekötetés megszülessen a kikötőkben is. Köszönöm szépen, hogy megemlítette a kolléga, hogy a jobb összekapcsolás érdekében nagyon fontos a makroregionális megközelítést alkalmazni. Ezen túlmenően a makroregionális a balti régión túlmenően az alpoki régiót is figyelembe kell venni, amiről már sokan beszélnek a parlamentben. Az is fontos, hogy fenntartsuk a már meglévő infrastruktúrákat, de átláthatóságra van szükség az európai jogszabályok alkalmazásában, környezetvédelmi területen is. Nem szabad megfeledkezni a Natura 2000 jogszabályról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lukasevszka kolléga. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek. Azt gondolom, hogy ez egy olyan jelentés, amely eh, egy nagyon fontos problémára hívja fel a figyelmet. Itt eh, az összekapcsolódásbeli hiányosságok jelentik a problémát, tudjuk azt, hogy az infrastruktúra határozza meg a fejleményeket, de azt gondolom, hogy ez nem tudja garantálni önmagában a fejlődést. Nagyon fontos, hogy eh, ezek össze legyenek kapcsolva, illetve megfelelő környezetet teremtsünk a vállalkozások számára, a beruházásokhoz is, illetve olyan fontos, hogy beruházás, beruházás barát környezet alakuljon ki, és erről sem szabad megfeledkeznünk. Amikor a közlekedési folyosókról beszélünk, ezek nagyon fontosak, különösen, hogyha számos tagországot szelnek át. Bizonyos helyzetekben kiderül az, hogy nagyon fontos garantálni minden érintett tagország számára ezt a fejlődési lehetőséget, illetve hogy a kormányok is eltökéljék magukat emellett például Csehország, Lengyelország, más országok esetében a folyosóknál. mi ugyanazon részében élünk Lengyelországnak, én magam is jelentéstevő, és éppen ezért tudjuk azt, hogy a Via Kárpátia mennyire fontos. Tehát Lengyelország ezt már felismerte, de vannak-e Mennyországban más tagországok vajon, akik hasonló prioritásként kezelik a Via Kárpátiát? Ez kulcsfontosságú. Korábbi lengyel kormányokat nagyon gyakran kritizálták, és a jöntőstevő maga is, um, mi szerint eh, túlságosan lassan valósították meg a Via Kárpátiát, ami ebben a folyamatban nagyon fontos volt, az a különböző engedélybeszerzése a környezetvédelmi szempontból, és a környezeti hatás tanulmányok hátráltatták a projekt megvalósítását. Hát azt gondolom, hogy mindannyian értjük, akik ebben a térségben élünk, hogy mennyire fontos garantálni azt, hogy amikor beruházás valósul meg, akkor Nagyon sok folyamat kíséri ezeket a projekteket. És nagyon fontos, hogy ezek a folyamatok úgy működjenek, ahogy kell. Például a Via Kárpátia megkapta a legutóbbi környezetvédelmi engedélyeket is. Most már a lengyel kormányon van a sor, nekik kell lobbizniuk a projektért, más kormányokkal is egyeztetniük kell, annak érdekében, hogy ezt a, az adott útvonalat megfelelően meg lehessen valósítani. Az összes dokumentum, az összes szöveg, amely erre a problémáról beszél, nagyon fontos például a beruházások sebességének felgyorsítása, a rendelkezésre álló finanszírozás optimális kihasználása, ezek mind nagyon fontos lépcsők. A szakbizottságunk, a közlekedési szakbizottság, az egyik legnagyobb szakbizottság az Európai Parlamentben. Éppen ezért nagyon sajnálatos az, hogy a régióból ilyen kevesen képviseltetik magukat, de az ő távolmaradásuk talán nem jelenti azt, hogy a szöveg nem kapja meg a megfelelő támogatottságot. A makroregionális stratégiákat is említették, különösen a Kárpát, eh, kárpát medence térségében nagyon fontosak. Az én tapasztalataim alapján, a parlamentben már sokat beszéltünk erről, tehát nagyon fontos eh, erről a térségről nem elfeledkezni. Nagyon fontos, hogy világosan kimondjuk azt, hogy amikor stratégia születik, akkor ez nem eh, jelenti feltétlenül azt, hogy az adott stratégia megfelelő finanszírozást is kap. Az előttem korábban szóló közül valaki említette a regionális stratégiákat, amelyek a meglévő alapok jobb felhasználását is jelentik, a jobb koordináció a tagországok között és a stratégiák között meghatározó. Nagyon remélem, hogy ez a közlekedési folyosó megvalósul, és fontos, hogy mindannyian észben tartsuk azt, hogy um, a legjobb infrastruktúrákkal rendelkező országok is, amennyiben nem rendelkeznek biztonságos adózással, nem vonzák a befektetőket, nem nyitnak a befektetők elé, nem teremtenek megfelelő vállalati beruházásbarát környezetet, akkor ezek a projektek meghiúsulhatnak. És még egy dolgot eh, meg szeretnék még említeni. Ez a szöveg, és hamarosan a beszédem végéhez érek. Tehát jó lenne, hogyha inkább a vasúti közlekedésre összpontosítanánk, ez a szállítás szempontjából is meghatározó, talán kevésbé problematikus közlekedési módozat, szállítási módozat a környezet számára is. Köszönöm szépen! Én két pontot emelnék még ki. Az első a Duna. 30 évvel ezelőtt az európaiaknak legnagyobb álma volt az, hogy Rotterdamból egészen a Fekete-tengerig lehessen hajózni, ezért épült a Rajnamán a csatorna. Sok milliárd német országban egy szociáldemokrata közlekedési miniszter azt mondta, hogy ez volt a Bávé torony építése óta a legnagyobb butaság. 80%-a a belső bevizelőzésnek a Rajnán történik, és az, hogy ezt kibővítik, ez az állam megmaradt, és Bajorországban a bajor kormány az egyetlen, amely um, um, támogatta ezt a projektet, mégis feladta. Osztriában nem gondolják azt, hogy ezt a lépcsőt megépítsék, nem tud az összes hajó átmenni a folyón, és nem a folyónak kell amúgy alkalmazkodni a hajókhoz, hanem fordítva. Hogyha csak 10%-a megvalósult volna a céloknak, tehát hogy itt történne a szállítások 10%-a, az már egy óriási eredmény volna. Tehát ez a, az építkezés nagyon sok pénzt nyert el, és hatékonyságában azonban alul maradt, tehát eh, korlátozottak az eszközeink, meg kell tehát nagyon jól nézni, hogy eh, hova fektetjük bele. Egy pozitív példát szeretnék mondani. Elhangzott az, hogy a kooperáció az együttműködés hiányos, most az országok Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szlovénia összefogtak, és a 11-es folyosót létre akarják hozni egészen Koperig. Tehát ez egy példa a keleti tengertől egészen az Adriáig, ez egy társfinanszírozható projekt, a kohéziós eszközök, egy 85%-os lehet a társfinanszírozás, és ez óriási egy más országokkal szemben, ahol sokkal nagyobb a tagországi társfinanszírozási küszöb. Tehát ezek az országok összefogtak, és a bizottság, miért megadom nekik is a szót, fontos, hogy nyilatkozzon, hiszen itt egy kapcsolat valósul meg, hiszen a Ré Baltikához kapcsolódik Lengyelország is, és a, az Adriai tengertől Tallinig egy fantasztikus összekapcsolódás valósulhatna. Már nem kell új hatalmas hidakat építeni, alagutakat építeni, lehet, hogy egy plusz elektromos vonatok számára is járható sint kell lefektetni, és a koperi kikötőnek az a különlegessége, hogy öt további kikötővel működik egyik, Paulo Costa, aki kettővel előttem volt elnök, Velence polgármestere, azt mondta, hogy ők együtt szeretnének működni, és három országból öt kikötő fogott össze. Ez egy nagyon pozitív példa az együttműködésnek, de nem értékeljék, értékeljük megfelelően. Tehát a kikötők együttműködése, az új tagországokkal való összekapcsolódás, ez egy fantasztikus dolog, és nagyon örülnék annak, hogyha ezt támogatni tudnánk, és hogyha módosítóként bekerülhetne a szövegbe, hiszen eh, itt az országok saját maguk fogtak össze, és megmutatták azt, hogy ez a jövő, és természetesen itt a belvizé és a tengeri hajózás is megjelenik. Most pedig a bizottságnak adok szót. Chairman, honorable man. Elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli a jelentést, amely a közlekedési infrastruktúrák összekapcsolódásának kihívását taglalja Kelet-Közép-Európában. Ahogyan elhangzott, sok probléma, amely itt felbukkan, az összes többi tagállamra is jellemző. Viszont van egy különleges probléma, Kelet-Közép-Európában általában létezik a szükséges infrastruktúra, de a technikai paraméterek nem felelnek meg a jelenlegi kihívásoknak, szükségleteknek. Az Európai Unió orvosolni szeretné ezeket a problémákat, főként a kohéziós politika révén. A jelenlegi programozási időszakban a közlekedés és infrastruktúra számára testre szabott megoldások kívánunk kínálni. A kohéziós alapok, de az európai összekapcsolódási eszköz, a CEF és eh, egy finanszírozási lehetőség, főként a határokon átívelő útvonalak, a vasúti közlekedés és a belvízi hajózás tekintetében. Ahogyan tegnap egy meghallgatás alkalmával is elhangzott, a CEF eddig nagyon eredményesnek bizonyult. Azok a tagállamok, amelyek éltek a lehetőséggel, nagyon jó eredményeket értek el az első pályázati kör során, a második pályázati kör értékelése még zajlik, de az már látható, hogy többen pályáztak, mint amennyi projektet finanszírozni tudtunk. Nagyon nagy európai hozzáadott értékkel, értéket adó projekteket sikerült megvalósítani. A határokon átnyúló projekteket részesítettük előnyben, előnyben. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani a következő programozási időszakra vonatkozóan, 2021-27-ig terjedően és a TNT hálózat felülvizsgálata során. Az új TNT iránymutatások elfoglalása megerősítette az eddigi politikánkat, és um, sok közlekedési folyosó az adott régióra közvetlen kihatással van. Igaz ez a balti régióra, az adriai tengeri régióra, az északi tengeri balti folyosó is ilyen amely megerősítette az együttműködést a tagállamok között. A Rajna-Duna folyosó természetesen szintén nagyon fontos, itt a Duna kulcs szerepet játszik. A tenté iránymutatásokban szerepelnek a különböző operatív prioritások is és munkaprogramok az egyes folyosókra vonatkozólag. Ez lehetővé teszi a hosszú távú tervezést, amelyel a 2023-as felülvizsgálatig stabilitást kívánunk teremteni. A példák azt mutatják azonban, hogy a közlekedési infrastruktúra különb- közlekedési infrastruktúrán belül a különböző módozatok más és más szerepet kapnak, a finanszírozásban is megmutatkozik ez. A bizottság a fenntartható közlekedési módozatokat kívánja előtérbe helyezni, ez különösen fontos az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából is. Egy további lehetőséget jelenthetnek az új finanszírozási lehetőségek a CEFEN belül, valamint az FC is, a tegnapi meghallgatás alkalmával is elhangzott mindez. És ma délelőtt több képviselő elmondta azt is, hogy még mindig vannak szűk keresztmetszetek, ami a szabályozási, adminisztratív és engedélyeztetési eljárásokat illeti, főként a komplex közlekedési projektek esetében igaz ez. A bizottság jelenleg próbál megoldást találni arra, hogy felszámolja ezeket a szűk keresztmetszeket, keresztmetszeteket és további beruházásokat eszközöljön a közlekedési ágazatban. Üdvözöljük a jelentést, várjuk az együttműködést, és remélhetőleg eh, majd beszámolhatunk a következő üléseken is, amikor erről a jelentősről lesz szó. Köszönöm. Köszönjük szépen, most még egyszer megadjuk a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm először is az összes megjegyzést, felszólalást. Ahogyan elmondtam, most mutattam be először a jelentésemet itt a szakbizottságban, és az elkövetkezendő hetekben természetesen együttműködünk majd egymással, azért, hogy a lehető legjobb szöveget hozzuk létre. Mindannyiunk szempontjából fontos, hogy a szöveg tartalmaz az én véleményemet, de természetesen a kollégák véleményét is. Ez a dokumentum stratégiai jelentőségű lehet a parlament, a bizottság és a tanács szempontjából is. Lehetővé teszi, hogy bizonyos célkitűzéseket megfogalmazzunk. A kelet-európai régió számára és az EU egésze számára a közlekedés területén, és javaslatokat tehetünk megoldásokra, mechanizmusokra, amelyek hozzájárulhatnak a közlekedés fejlesztéséhez Európa szóban forgó régióiban. Köszönöm Deli úrnak, hogy felhívta a figyelmemet az észak-dél irány, irányra a közlekedés fejlesztésében. Valóban igaza van. Érdemes az EU közlekedési módozataiban a ezt az irányt és figyelem, illetve szem előtt tartani. Köszönöm Tapárdel kollégának, aki egy nagyon fontos kérdésről beszélt, amelyet szintén be kell építeni a jelentés szövegébe. Köszönöm, hogy említette az eljárások egyszerűsítését, hiszen nem engedhetjük, hogy az eljárások miatt a közlekedési beruházásokat blokkolják a régió bizonyos országaiban. Telicska úrral vitára, vitába bocsátkozhatnék, de ő el is ment, és egyébként azt hiszem nem hallhatta a bevezetőmet, amikor is elmondtam, hogy a biztonság különböző vetületei és nagyon fontos szerepet kapnak a közlekedés fejlesztésben az Európai Unió különböző területein, de természetesen Biztos vagyok abban, hogy konstruktív szellemmel fogalmazta meg az elmondottakat, és természetesen vele is szeretnék együttműködni, annak érdekében, hogy az ő véleménye is tükröződhessen a szövegben. Köszönöm szépen annak a kollégának, aki említette a makroregionális stratégiák fontosságát, főként a közlekedés fejlesztés kontextusában. Igaza van abban, hogy minden stratégia összhangban kell, hogy álljon az összes többivel. Érdemes ezen stratégiák ezen stratégiákat felhasználni, felhasználni és építkezni azokra a tapasztalatokra, amelyeket szereztünk a stratégiák kapcsán. Szeretném továbbá elmondani azt is, hogy a lengyel belügyekről itt most nem érdemes vitát nyitnunk. Ami a Via Kárpátia stratégiát illeti, mindenki azt hiszem igen jól ismeri a véleményemet erről. Jóval többet lehetett volna tenni itt, viszont egyetértek azzal, hogy ha nincs együttműködés a különböző országok között a Via Kárpátia útvonal mentén, akkor nem lesz lehetséges az útvonal megalkotása, vagy legalábbis nagyon nehéz lesz. Nagyon örülök annak, hogy intézményi szintre emelték az elmúlt hetekben, hónapokban az együttműködést, az érintett országok közlekedési miniszterei egy megállapodást írtak alá, az összes útvonal mentén található tagállam közlekedési minisztere részt vett ebben. Varsóban írták alá a megállapodást az új lengyel kormány kezdeményezésére. Politikai nyilatkozatot tettek, mondván, hogy ez az útvonal prioritást élvez a számukra stratégiai jelentőséggel bír úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos lépés a megvalósítás irányába, és az együttműködés javítása irányába. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy meglegyen a politikai szándék, a politikai akarat, és hogy ezt az akaratot demonstrálják is az érintettek. Szeretném megköszönni az szakbizottságunk elnökének is a az elmondottakat. Valóban igaza van abban, hogy az együttműködés a tagállamok között elengedhetetlen. Hogyha bizonyos számú tagállam kezdeményezést indít útjára, és hogyha az, kohé, hogyha az koherens az EU stratégiával, akkor az Európai Parlament, a tanács, a bizottság mindenképpen támogatni fogja ezt a kezdeményezést. Én a jelentésemben mindenképpen ki szeretném emelni az ilyen kezdeményezéseket, fel szeretném mutatni azokat, mint egyfajta jó példát. Ami a vasúti közlekedést illeti, szeretném még egyszer elmondani, hogyha önök azt gondolják, hogy a vasúti közlekedést nem hangsúlyoztam eléggé a szövegben, akkor természetesen beszélhetünk erről, viszont szeretném, ha tudnák, hogy számomra a vasút és a vasúti infrastruktúra kulcsfontosságú minden egyes ország fejlődése szempontjából. Megfelelő vasúthálózat nélkül egy ország sem fejlődhet, véleményem szerint. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségeket rejt ez a terület, Talán a jelentésben viszont inkább a vasúti kapcsolatokat, a vasútvonalak összekapcsolódását szeretném hangsúlyozni. Köszönöm szépen a mai eszmecserét. Köszönöm mindenki részvételét, és biztos vagyok abban, hogy sikerül a munkában közösen részt vennünk, és sikerül egy olyan dokumentumot megszövegeznünk, amely stratégiai jelentőségű és segít a közlekedés fejlesztésében Közép-Kelet-Európában. Köszönöm. A módosító benyújtásának határideje június 2-a 18 óra. Ezzel a ma délelőtti ülés végére érkeztünk, és délután 15 órakor találkozunk. Köszönöm.